und sie sind dann nicht auf einen zweiten Teil zurückgekommen. Ich möchte nur sicher gehen. Szavazunk, és utána a második részre nem tértünk rá. Én csak meg szeretnék bizonyosodni arról, hogy ha ketté bontjuk a szavazást, akkor tényleg mindig a mind a két részről szavazzunk, mert hogy itt ebben az esetben a második részről nem szavaztunk. Ez a hatos módosítóra vonatkozott. Chichester úr. On amendment ami a hatos módosítót illeti, ez egy módosító, de én azt javasoltam, hogy a, az új szövegben ezt egy új bekezdésbe vegyük be ezt a részt. Uh, and I think it was lost. És ha jól tudom, akkor e- ezzel a javaslatom elveszett. Quindi se ho ben capito dobbiamo fare la votazione. Rendben. Akkor ez azt jelenti, hogy még egyszer a második részéről a hatos módosítónak szavazzunk, ahogy Villan kolléga ezt helyesen elmondta? Tehát akkor újra kell szavaznunk? Nem. Itt azt mondták a kollégák a bűrő részéről, hogy erre nincs szükség. Nem kell újra szavaznunk, szerintem a szavazás az érvényes. Quindi è confermato che la votazione è stata completa. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy szavaztunk, és ezzel ez korrekt volt, és gyakorlatilag rátérhetünk a zárószavazásra. Ki van a mellette zárószavazás? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Akkor egyhangúan elfogadtuk. Nagyszerű. Akkor még a teljes állásfoglalásra térjünk rá, ki támogatja, ki van mellette tehát, ki van ellene, ki tartózkodik. Akkor ezt is elfogadtuk hangulat. Akkor térjünk rá a következő pontra. Ez a vélemény az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 27. éves jelentésről szóló közleményről. Auken asszony a szó. And sorry for my... Köszönöm elnök asszony. Elnézést, hogy az imént hibáztam. Köszönet a kollégáknak, az árnyékjelentéstevőknek, nagyon konstruktív ülést tartottunk, és sikerült azonosítani, hogy hol vannak a valódi konfliktusok. Egy konfliktus van, ami majd ö, napvilágra kerül, de még a szavazás előtt Elnök asszony, egy dolgot szeretnék kérni, de nem hallja. Elnök asszony, egy dolgot szeretnék kérni. Vegye figyelembe, hogy a bizottságunk nem rendes szakbizottság. Nehéz az embereknek eljönni ide, mert máshol szavaznak, ott, ahol ott kell lenniük, úgyhogy talán esetleg jobb lenne, hogyha 11-kor szavaznánk azért, hogy az emberek el tudjanak jönni szavazni. Nem, nem a mostani ülésről beszélek, a jövőben. Mivel ez nem egy rendes szakbizottsági ülés, ezért a szavazási időpontok ütköznek. Csak ezt akartam elmondani. Azért, hogy kiderüljön, hogy a parlamentben mi a valódi többség. Ezért úgy gondolom, hogy itt nem mindig tükrözzük a parlament összetételét. És lenne néhány megjegyzésem a konfliktusos pontokra vonatkozóan. A C módosító, amely a 12-esre vonatkozik, állampolgári jogok az ö, dokumentumokhoz való hozzáférés tekintetében. Remélem, hogy a brit konzervatívek ezt erősen támogatni fogják, hogy a dokumentumokhoz a hozzáférést megadjuk, mert ez nagyon megfelel annak, amit általában ők mondanak, miszerint az állampolgári hozzáférést támogatni kell, úgyhogy tényleg nagyon remélem, hogy csak a néppárt fogja elutasítani ezt a javaslatot. Egyetértek a módosítóval, amely javítani akar a hozzáférésen a már egyébként is nyilvános dokumentumokhoz. Ez egyértelmű, ez jó, de egy kicsit azért zavar engem, hogyha mi itt az a Polgárjogi Bizottságban nem adjuk meg ezt a további hozzáférést. Ez politikai döntés, ami a 1049-es rendeletben található, különösen ami a régebbi egyezményt illeti ezzel kapcsolatban. Tehát mi azt szeretnénk, hogyha ö, semmiképpen nem az lenne az üzenet, hogy félünk a polgároktól. Ez lenne az én személyes megjegyzésem. Grazie onorevole Oken, grazie per il suo lavoro sulla prima richiesta. Eh, Köszönöm szépen, köszönjük a munkáját is. Ami a kérdését illete a szavazatok időpontjával kapcsolatban ezt a következő alkalommal fogjuk megbeszélni. Most akkor javaslom, hogy térjünk át a szavazás, szavazásra. Oken asszony véleményével kapcsolatban. Az első kompromisszumos módosító egyesbekezdés mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. az egyes módosító okafogyottá vált, kettes Bezeszkú mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kompromisszumos kettes módosító, harmadik bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A hármas, négyes, ötös módosítók okafogyottá váltak. Hármas kompromisszumos módosító négyes bekezdésre mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 6-os, 7-es, 8-as módosítók okafogyottá váltak. 9-es módosító, 5-ös bekezdés, Veszeszkú mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes, négyes kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es módosító okafogyottá vált, 11-es Basescu mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kompromisszumos 5-ös módosító a 14-es bekezdésre mellette, ellene, tartózkodás, nem egyértelmű a helyzet, akkor újból szavazunk a 5-ös kompromisszumos módosítóról 14-es bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt a kompromisszumos módosítót elfogadtuk 13 szavazattal. 12-es okafagyottá vált. A végső szavazás mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk egyhangulag. Ami a véleményt illeti mellette ellene tartózkodás. Egyhangulag elfogadtuk. Köszönöm. Passiamo al punto 15, la relazione annuale sulle attività della Commissione per le petizioni nell'anno A bizottság 2010-es tevékenységével kapcsolatos éves jelentés, Meyer úr az előadó. Yes. Nagyon szépen köszönöm a titkárságnak a lehetőséget hogy a segített nekem az összeállításnál, volt néhány módosító indítvány, és annyit szeretnék mindezzel kapcsolatban elmondani, hogy ma délután 5 órakor egy további ülésre kerül majd sor, ahol minden frakció képviselteti magát, és itt még egyszer kísérletet teszünk majd arra, hogy egyességre jussunk erről a tervezetről. Többször volt már alkalmunk, ami a jelentés struktúráját illeti, arról folyt a vita, és ma délután 5 órakor meg fogjuk nézni a részleteket, az egyes elvárásokat, amelyeket a frakciók megfogalmaztak, és ezután megpróbálunk majd ö, konszenzusra jutni ezekben a kérdésekben, mint minden jelentés esetében most is az a feladat, hogy a bizottságunk munkáját hűen bemutassuk a 2010-ben végzett munkát, és hát felhívjuk a figyelmet a bizottság munkájára és jelentőségére az európai polgárok számára. Ez kell, hogy a középpontban álljon, és a Lisszaboni szerződéssel módosult feltételekhez. Ezt nyilvánvalóan hozzá kell igazítani. Fontos a statisztika, megnézzük a petíciók számát és azokat a témaköröket, amelyek a legfontosabbak voltak. A statisztikai információt is benfoglaltuk a jelentés tervezetben, attól függően, hogy a petíciót hogyan sikerült lezárni, és azt állapíthatjuk meg, hogy növekedett az szám 14 kal 2009-hez képest 2010-ben. És azután a petíciók tartalmáról szólunk néhány szót, és azt, hogy hogyan kezeltük ezeket a petíciókat, a környezetvédelmi kérdések előtérben álltak, az alapjogi kérdések, a belső piac, a jog, a szállítás, jog, szociális kérdések, oktatás, tulajdonjog és kárpótlási kérdések. A petíciós bizottság tehát nagyon sokrétű petíciókkal foglalkozott, és valóban azon voltunk, hogy a polgárok részvételét erősítsük, és ezt láthatóvá tegyük mindenki számára. És szeretnénk elérni azt, hogy ezt egyeztessük egyéb szakbizottságokkal is, ahol erre szükség van, és az Európai Bizottságot is természetesen bevonjuk az egyes petíciók tárgyalásába. És rendszeresen megkapjuk az aktualizált információkat a jogszabályok alakulásáról, az Európa tanácsban hozott döntésekről, az Európai Bíróságon született döntésekről a környezet specifikus kérdések, minden, ami a környezetvédelemmel összefügg, az a polgárok számára úgy tűnik, hogy különösen fontos, és a legtöbb petíció valóban ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban érkezett. Az emberi jogok szerepelnek a második helyen 2010-ben a petíciók tartalmát illetően. 2010-ben is megpróbáltunk néhány súly pontra koncentrálni Spanyolország, Olaszország szerepeltek a súlyponti országok között. Itt onnan érkezett sok petíció és következtetéseket is megfogalmaztunk. Még egyszer elmondom, hogy ma délután 5 órakor lesz egy közös együttes ülésünk a frakciók képviselőivel, az éves jelentéssel kapcsolatban, tehát a 2010-es jelentéssel kapcsolatban, és hát megpróbáljuk majd a tartalmát még inkább dúsítani. 26-áig, 15 óráig lehet még módosító indítványokat benyújtani, de reméljük, hogy ma már sikerül meghatározni a főcsapás irányt és így módon a jelentést határidőre el tudjuk készíteni. Nagyon szépen köszönöm, Májer kollega mondja az elnöknek, köszönöm szépen a jelentést, illetve annak felvezetését, és hallották a határidőket. Tehát a júniusi ülésen, a következő júniusi elésen kerül ez napirendre. rendre én is szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének, és különösen azért a lehetőségét, hogy ma délután még egyszer összeülünk, és megvitatjuk a jelentést a petíciós bizottságban, bővítettebb formában. Ennek egy olyan jelentésnek kell lennie, amelyet nagy többséggel kell elfogadnia a plenáris ülésnek. Feltételezem, hogy ez így lesz elmondanék valamit, amit délután meg fogok ismételni. Nagyon szeretném, hogy a petíciókkal kapcsolatban az Európai Bíróság előtt lévő petíciókkal foglalkoznunk kell, mert úgy gondolom, hogy itt a mi bizottságunkat egy kicsit mellőzik, és mindenki csodálkozik, hogy ezzel miért nem foglalkozik, miért nem vonják be a bizottságot, mert az ügy az Európai Bíróság előtt van, és az ítéletre várunk. A kedvenc témámat is megemlíteném ezzel kapcsolatban, de ezzel kapcsolatban majd meg fogom fogalmazni a módosítókat, és remélem, hogy sikerül konszenzusra jutni ezekben a kérdésekben délután. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy két dolgot. Először is gratulálok Mayer ők kollégának ezért a jelentés tervezetért. Ez azt tükrözi, amit mindannyian tudunk. Contribuția și credibilitatea s-au sporit a legaktívabb polgároknak nyújtott interfészről beszélünk, és a szakbizottságnak köszönhetően a hitelességünk megnőtt. Ami az eljárást illeti lenne egy második megjegyzésem, azt gondolom, hogy mindenképpen támogatni kellene az egyes képviselők erőfeszítéseit azért, hogy megerősítsük az együttműködést. és azért, hogy minden esetben konszenzusra juthassunk, amikor csak fontos döntést kell hoznunk a szakbizottságban. Ami pedig a tartalmat illeti, lenne két megjegyzésem, amely két módosító tárgyát is képezi. Egyértelmű, hogy mindig is szembe kerülünk egy problémával. A végrehajtó bizottságnak nincs megfelelő kapacitása arra, hogy időben reagálhasson olyan petíciókra, amelyek a környezetvédelmi veszélyekre vonatkoznak. Hogyha nem határozunk meg egy határidőt, amit a végrehajtó bizottságnak be kell tartania, amikor a tagállamoktól kér például tájékoztatást, akkor a jövőben is továbbra sem tudunk fellépni a néha visszafordíthatatlan környezetvédelmi károk ellen. Ezt nem lehet így folytatni. Elértünk egy kritikus ponthoz. A szakbizottságunknak úttörő szerepe van ebben. Második megjegyzésem, a mi kapcsolatunkra vonatkozik a tagállamokkal. Mi a szakbizottságban kialakítottuk a saját kapcsolatainkat a tagállamokkal, ugyanakkor a tagállamok teljesen ö, figyelmen kívül hagyják, vagy akár ö, még becsmérlően is nyilatkoznak a, a parlament munkájáról. Ezt nem lehet így folytatni, ezen változtatni kell. Nem azt mondom, hogy mi legyünk az új ö, mozgatóerői ezen kapcsolatnak, de egy olyan mechanizmusra van szükség, amelynek a segítségével a tagállamok kötelesnek érzik, kötelezőnek érzik, hogy gyors és megfelelő választ adjanak, hiszen mi vagyunk a polgárok szóvivői, amikor egy petíciót benyújtanak. Többször előfordult, hogy igencsak felszínes választ, már más sértő választ kapott a mi szakbizottságunk. Ezen kívül szeretném még elmondani, hogy szükség van arra, hogy a mi szakbizottságunk, valamint a Libé és az AFKO létrehozzon egy mechanizmust, ahol valódi jogszabályt hozunk létre, amelyet figyelembe is vesznek mind a tagállamok, mind pedig a bizottság, hiszen sok esetben egyértelmű bizonyítékok vannak, amelyek azt mondják, hogy megsértik ezen jogszabályokat, és ennek ellenére igencsak gyenge választ kapunk a bizottságtól, mert úgy gondolják, hogy nincsenek jogi eszközök vagy lehetőségek arra, hogy fellépjenek és esetleg ö, változtassanak a helyzeten. Fő kötelességünk idén valószínűleg, hogy közös előfeszítésben elérjük azt, hogy végső soron kialakítsuk a az alapjogok kartájának a szükséges végrehajtását, és felhívjuk a tagállamokat arra, hogy tartsák végre tiszteletben az európai joganyag ezen kincsét, és ne csak politikai szándéknyilatkozatnak tekintsék. Nézzük meg, hogy mi történt a közelmúltban a média szabad, a sajtószabadsággal, az emberi jogokkal és más alapvető jogokkal. Továbbra is igencsak szegényesen és nem megfelelően bánnak ezekkel bizonyos tagállamok. Eljött az idő, hogy ezen a helyzeten változtassunk, hogy lezárjuk ezt a szakaszt. Ez a mi kötelességünk, és azt gondolom, hogy ezt megtehetjük. Köszönöm. Grazie, onorevole Bossinaro, onorevole Bertman. Köszönöm szépen, Köszönöm, asszony. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a jelentést, és szeretnék egy megjegyzést tenni. A jelentésben szerepel az, hogy vannak államok, akik az együttműködést elutasítják. Én nem tudom, hogy nem lenne jobb ezeket név szerint megnevezni, és ezzel bizonyos nyomást gyakorolni rájuk, hogy nagyobb kooperációt kérjünk tőlük, hiszen ez nagyon, értem, hogy kellemetlen dolog megemlíteni őket, hiszen ők nem mutatkoztak kooperatívnak, de én azt gondolom, hogy minnyájunk részéről szükség van erre a kooperációs hajlamra. Oké, okay, asszony következik, köszönöm. Tak, fru formand. Øh, nu kan vi alle sammen tale vores, egne, vores eget sprog, så jeg gør det samme og taler dansk. Uh, Jeg Igen, anyanyelvemen szeretnék most uh, szólni, tehát Dánul, és én is köszönetet szeretnék mondani a jelentés készítőjének. Mert ez a szöveg tényleg nagyon fontos kérdésekre koncentrál, már beszéltünk erről, beszéltünk az ombudsmanokról, beszéltünk különféle konfliktusokról, amelyek inkább politikai jellegűek, és nem annyira a jogszabályokkal kapcsolatosak. Nagyon gyakran figyelhető meg az a tendencia, hogy úgy elfektetik az ügyeket, különösen a hozzáférést illetően. Azt gondolom, hogy a szerződés szegési eljárás ellenére nagyon gyakran mind a mai napig bizonyos dokumentumok nem hozzáférhetők, noha az interneten kellene szerepelniük, hogy mindenki lássa, hogy mi történik, de ez nincs így. Vagy például nincs hozzáférés egyéb dokumentumokhoz. Az én jelentésemben is van bizonyos változás, néhány módosítás, amely, módosítási javaslat, ami éppen ezt célozza. És a lényeg az, hogy minden hozzáférhető legyen az interneten, hogy mindenki pontosan tudja, hogy éppen miről van szó. A, a 949-es rendeletben ez világos, de az egész dokumentációt hozzáférhetővé kell tenni és meg fogjuk nézni, de lehet, hogy ez persze már megtörtént, és amit a kollega is említett már, ha ez nincs így, akkor problémák lesz, és nem fognak bennünket komolyan venni. Tehát ezen oknál fogva a környezetvédelemmel kapcsolatos petíciókra ez különösen érvényes, és ezekhez ragaszkodnunk kell. Meg kell próbálnunk sok-sok kérdést tisztázni. folyamatosan tájékozódni kell arról, hogy mi történik, szerepel a jelentésben. És azt hiszem, hogy a bizottságot mindenképpen tájékoztatni kellene arról, amikor közbeszerzésekről van szó, például Spanyolországban. Minden esetre köszönet az előfeszítéseikért, köszönöm a különböző javaslatokért. Most a részletekben nem szeretnék mm, belemenni, de teljesen egyetértek azzal, amit Vini Mayer mondott, és Viktor. Azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos kérdések azért, hogy jól működjön a szakbizottság. Köszönöm szépen a kollégáknak a hozzászólásokat, és most az Európai Bizottság részéről átadom a szót a képviselőnek. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, csak nagyon röviden üdvözöljük a jelentést, és úgy gondoljuk, hogy a 25-26-os cikkek nagyon jól tükrözik azt, amiről a vita foly tavaly. Egy apró dologra hívnám fel a figyelmet, ez a 13-as cikk ebből úgy tűnik, mintha a Parlament Környezetvédelmi Bizottsága amely ugye a, a, az iránymutatásokat dolgozza ki, és hát esetleg úgy tűnik, hogy nem kap kellő figyelmet, úgyhogy ezzel kapcsolatban kellene még változtatni, de erre teszek javaslatot majd még a ma délutáni ülés előtt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bizottság. Még Mayer úr, ezzel kapcsolatban, ha igényli. Igen, köszönöm. Igen. Kedves kollégák, köszönöm szépen a gondolatébresztő megjegyzéseket, és a javaslatok mind-mind racionálisak, és hát délutáni ülésünkön természetesen figyelembe fogjuk őket venni. A, az első hozzászólással kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy az Európai Bíróság hatáskörét ismerjük. Két eljárásmód van a jog biztonság érvényesítésére, a jog érvényesítésére, és ezt látni kell. Néhány petíciónak ez is a tárgya volt. Amit mondanak, az sokat segít, és előbbre viszi a munkát És hát a lényeg az, hogy a mi bizottságunk az, amely a legközelebb áll a polgárokhoz. Mi ápoljuk a kapcsolatot az emberekkel. És ott, ahol súlyos gazdasági problémákkal küzdenek az emberek, ott ez a közvetlen kapcsolat nagyon fontos számukra. És ma délután azzal a céllal kezdjük a vitát, hogy egy konszenzus képes szöveget fogadjunk el. Ami pedig a környezeti kérdéseket illeti. Azt láthatjuk, hogy a bizottság megint egy kicsit későn kapcsolódott be, de e, e, emellett nem lehet elmenni. Mindenképpen javítani kell a helyzeten elmondta valaki a hozzászólás között, hogy nagyon fontos a tagállamokkal való kapcsolattartás, de nem mindig jellemző a szoros együttműködés a bizottság és a tagállamok között. Van, ahol ez jobban megy, néhány esetben meg nem. A, tehát a bizottságunk és az adott tagállam. Ami az emberi jogokat illeti, az politikai, de hát természetesen jogi kérdés is, és itt a, az én támogatásomra minden esetben számíthatnak, nagyon fontosnak tartom ezt a kérdést, és kellő elkötelezettséggel fogok velük foglalkozni. Igazuk van, több információra van szükség a bizottságtól és ezeket nyilvánosan hozzáférhetővé, egyre több dokumentumot kell nyilvánosan hozzáférhetővé tenni. Én köszönöm a kollégáknak ezt a nagyon hasznos vitát, és akkor ma délután 5 órakor részletesen ki fogunk térni mindenre a vita során. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Meyer úr, mondja az elnök asszony. És akkor most hallottuk, hogy melyek azok a határidők, amelyek a módosító indítványokkal kapcsolatosak, és akkor remélhetően még a júniusi plenárison tudunk szavazni a jelentésről, és jöhet a 16-os napirendi pont, két petícióval kapcsolatos ez, ezeket együtt tárgyaljuk. Alberto Paz Vinas, spanyol állampolgár által benyújtott 475 per 2010-es számú petíció, a másik Kipriano Ricardo Lustres Martinez spanyol állampolgár által benyújtott petíció a norvég lobogó alatt futó hajókon dolgozó spanyol halászok helyzetéről. A másik, a második petíció benyújtója jelen van, és meg is adom neki a szót. Buenos días, señora presidenta, señoros diputados. Jó reggelt kívánok, elnök asszony, tisztelt képviselők! Köszönöm szépen, hogy lehetőséget adnak eh, nekünk arra, hogy elmondjuk álláspontunkat. Mi eh, spanyol tengerészek vagyunk, norvég hajókon hajóztunk, eh, Galíciából, tehát a halászati területekről jövünk, és onnan érkezik a petíció is a Norvégiában végzett munkával kapcsolatos a petíciónk. Nincs Norvégiában lakóhelyünk, de ez nem megy, mert 63 óta dolgozunk ott, és nincs nyugdíj lehetőségünk, és a kettős adóztatás is él, és azok a tengerészek, akik norvég vállalatoknál dolgoztak, ugyanazt a bánásmódot kell, hogy élvezzék, mint azok, akik ott laknak azon a helyen, azon a helyszínen. Tehát ők is adót fizettek, amíg ott dolgoztak. Ez tehát azt jelenti, tehát az, hogy adófizetők voltak, hogy ők mégis, őket mégiscsak elismerték, mint helyi lakosokat. Dánia ezzel szemben tagja az Európai Uniónak, és elismerte, hogy a petíció benyújtóinak igaza van, és megpróbál az érintettek kívánságának megfelelni. Míg a norvég hajók, illetve hajós társaságok esetében az ott foglalkoztatott uniós polgárokkal kapcsolatos ügyek még nem intéződtek el, és a petíciónkban azt kértük, hogy a norvég kormányt mm, figyelmét hívják fel arra, hogy a befizetett nyugdíjjárulékot és társadalombiztosítási járulékot nyugdíj formájában jutassa vissza a spanyol polgároknak, és ez olaszokra, portugálokra és német polgárokat is érint, tehát is egyéb más államok polgárait. Köszönöm szépen, ez tehát a dolog lényege. Grazie a lei, la parola. Köszönöm szépen, és a szó a bizottság képviselőjé. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Először is. A bizottság elismeri, hogy igen, bonyolult és társadalmilag igazságtalan helyzetről van szó. Miért is alakult ki ez a társadalmi igazságtalanság, ahogy azt a petíció benyújta és bemutatta? Azért, mert az Unió joganyagát Norvégiában 1994 előtt nem alkalmazták. Csak a nemzeti jogot. A norvég ö, jogszabály azt írta elő, hogy ö, ottani lakosnak kell lenni ahhoz, hogy az ottani kasszához tartozzon valaki. Ezért tehát a tengerészek és más olyan személyek, akik ezen ö, kőolajkutakon dolgoztak, ezért nem voltak ottani lakosok, és ezért nem lehettek a norvég nyugdíj kasszák tagjai, és ezért gyakran más biztosítás vonatkozok rájuk. A bizottság kimondta, hogy nincsen hatásköre, és nincsen eszköze, jogi eszköze arra, hogy Norvégiát arra kérje, hogy így utólagosan ezen tengerészeket mégiscsak nyilvánítsák a nyugdíjkassa tagjává. De ki kell, hogy mondjuk, hogy a 2004-es 883-as rendelet, amely erre a témára vonatkozik, megadja a lehetőséget a tagállamok illetékes hatóságainak, akik ezzel a koordinációval foglalkoznak, hogy bilaterális megállapodásokat kössenek bizonyos személyek vagy személyek kategóriáinak az érdekében. Éppen ezért az egyenlőség és a társadalmi igazságosság jegyében a spanyol, illetéke, a spanyol és a norvég illetékes hatóságok felvehetnék a kapcsolatot azért, hogy egy ilyen bilaterális megállapodást meghozzanak az érintett munkavállalók érdekében. Elnök asszony, ezzel kapcsolatban szeretnék még egy tájékoztatást adni, amely hasznos lehet a petíció szempontjából. Az Európai Bíróság a közeljövőben fog ö, megnyilatkozni az európai jogok alkalmazásáról, a kőolaj kutakról, amelyek Hollandia tengerpartján találhatóak. Ez a 147 per 10-es per Szelemink eljárás név alatt fut ez, és azon személyekre vonatkozik, akik a holland vizeken lévő kőolajfinomítokon dolgoztak, de nem voltak ottani lakosok, nem voltak holland lakosok. Tehát jövőre fogja meghozni az ítéletét ezzel kapcsolatban az Európai Bíróság. Amennyiben a bíróság kedvezően ítélkezik, akkor Spanyolország és Norvégia mindenképpen fel kell, hogy vegye a kapcsolatot azért, hogy megállapodást kössenek a norvég hajókon és a norvég fúró kutakon dolgozó spanyol személyek érdekében. Egyelőre, tehát nem lehet erre kötelezni jogi eszközökkel Norvégiát, de mindent megteszünk azért, hogy az érintett két, tagál, két országot, Norvégiát és Spanyolországot rábírjuk erre. Azért, hogy igazságos megoldást találjanak erre a problémára. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy felvilágosított bennünket, és akkor megnyitom az eszmecserét. En un, con un tema que inexplicablemente sucede. Igen, tehát ez a téma, ez valóban arra vezethető vissza, hogy itt nyilvánvalóan az illetékes hatóságok és bizottságok között hiányos volt az egyeztetés. És a spanyol kormány és a norvég kormány pedig kitart az álláspontja mellett, hiszen a gyakorlatilag itt joga lenne a spanyol kormánynak, hogy bekérje ezeket az összegeket, azonban a norvég kormány megtagadja ezeknek az átutalását, és ez viszont fel elvezet bennünket egy olyan kérdéshez, hogy nyilván figyelembe kell vennünk a norvég jogot. De mit lehet tenni a hiszen mit várhatunk el a matrózoktól itt észszerűen, hiszen nekik egy norvég hajózási vállalkozása volt szerződésük, a nyílt tengeren dolgoztak, és mégis a norvég államnak fizettek adókat. És ezeket az adókat kivetették rájuk, be is szedték, és mégis úgy tűnik, hogy itt valamiféle adózási lakhely lakhelye van a jogalanyoknak, ennek ellenére, amire szükség van ahhoz, hogy elismerjék a gyakorlatilag a nyugdíj kifizetéseket, és ezután azt mondják nekik, amikor ők ezt kérik, igénylik, hogy nem volt ilyen adózási lakcímük. Tehát gyakorlatilag a nem norvég lakosok egyértelműen hátrányos helyzetbe kerülnek, és nem kezelik őket az egyenlőség elvének megfelelően. És ez a dolog, ez valóban a polgári jogok megsértése, ez teljesen egyértelmű és feltűnő, és ez tényleg jogtalanság, ami itt történik és történt. Eleve maga az a dolog, hogy ezeknek az embereknek a jogai törvényesen garantáltnak kellene lenniük, és ezek a tengerészek itt szemben gyakorlatilag felelősség nélkül cselekedtek, jártak el. Mi tudomásul veszük ezt, és akkor most tisztában vagyunk azzal, hogy itt fennáll ez az aránytalanság, tudjuk, hogy ez egy jogtalan helyzet, és egyszerűen erre közöljük, hogy hát tudjuk, de nem tudunk mit tenni, hát ez azért így nem működik, tehát kell találnunk valamilyen megoldást, és nem mondhatjuk egyszerűen azt, hogy elnézést, de nem tehetünk ebben az ügyben semmit. Tehát az Európai Bizottság részéről. Kérem, hogy tegyen valamit az Európai Unió polgárai jogainak a védelme érdekében. Tehát egész egyszerűen nem lehet önkényesen megfosztani őket a jogaiktól. És ezért kérem, hogy asszony, igyekeznünk kell valamilyen megoldást találni erre a problémára, ami itt már fennáll egy ideje, tehát addig ezt a petíciót nem zárhatjuk le véglegesen, ameddig nem sikerül az érintettek, érintett tengerészek érdekében találni valamiféle elfogadható megoldást, mert hiszen ezek olyan jogok, amik végső soron minnyájunk véleménye szerint járnának nekik. Köszönöm szépen. Sánchez kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony, és először is a Galíciából származó petíció benyújtott üdvözlöm, hiszen én is onnan származom. Először is itt a szociális jogaikról van szó. Önök norvég hajókon dolgoztak, norvég hajózási társaságok számára, és a norvég biztosításba fizettek be pénzt, és adókat fizettek a norvég adóhatóságnak, és most pedig szemükre vetik, hogy nem jogosultak erre, hiszen nem volt ö, lakcímük Norvégiában, és emiatt ne, nincsen állítólag jogosultságuk. És ez azt hiszem, hogy ez már 2008-ra nyúlik vissza ez az igazságtalan konfliktus, ami óta egyébként állandóan petíciókat kapunk, és 2008 óta nem kaptunk a bizottság részéről meg kielégítő választ erre, és úgy tűnik, hogy itt a szociális igazság eh, sérül, és ezt a bizottság is elismeri. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy nincsen látható igyekezet arra, hogy ezen segítsünk. 2008-ban egyébként már én megkerestem a bizottságot azt érdekében, hogy a 94-es cikk értelmében, ami a ez a 94-es cikk kettes pontja a szociális biztonsággal kapcsolatban kimondja azt, hogy a, azok a hozzájárulások, amiket a foglalkoztatottak befizetnek a norvég államkasszába adó és társadalombiztosítás formájában, azt az ő szociális és nyugdíjbiztosításukba be kell számítani és időközben új rendelkezések is vannak ebben a témában, amik egyébként eléggé egyértelművé teszik ezt a kérdést. A közösségi jogot kell tudni alkalmazni ebben az esetben, hiszen itt közösségüngi polgárokról van szó, és a bizottság kötelessége az, hogy és tényleg kérem, hogy most a bizottság tényleg nagyon tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ezt az igazságtalanságot megoldja és megoldást találjon erre a kérdésre, ami az érintettek érdekeit figyelembe veszi. És ez nem csupán bilaterális kérdés Spanyolország és Norvégia között, hiszen gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ez más EU polgárok esetében ugyanígy érvényes lehet nem csak spanyol állampolgárok számára, itt szolidaritásra van szükség, és nem csak szóban, hanem gyakorlatban is. Tehát tettekben is, és lehet, hogy először talán bilaterális megoldást kellene valamilyen módon találni Norvégia és Spanyolország között, amit utána ki lehetne terjeszteni majd az EU-ra is. Igen, köszönöm. Köszönöm de los marineros españoles que trabajaban en buques noruegos. Köszönöm, elnök asszony. Én is azért jöttem, hogy ezen spanyol tengerészek érdekeit megvédhessük, akik a 70-es, 80-as, 90-es években norvég hajókon dolgoztak. Elég jól ismerem a helyzetet. Több éve vagyok kapcsolatban az Egyesület elnökével, aki ezen munkavállalók érdekeit képviseli. Tavaly például a biztosítás koordinációjával kapcsolatos bizottsággal is felvetettük ezt a kérdést. Ez egy igen összetett kérdés, hiszen a spanyol munkavállalók igen nehéz helyzetben található, találják magukat, ahogy azt már az esetből kiderült. Spanyolország nem fogadja el ezen befizetett éveket, Norvégia pedig, mivel nem tartja ezen tengerészeket ottani lakosnak, ezért nem akar nekik nyugdíjt folyosítani. De felhívnám még a figyelmet a következő kérdésre. Ezen tengerészek már befizették az adót, és elég magas adókulcsal a jövedelmük után. A norvég információim alapján az ő a nyugdíjat ott leginkább az adókból finanszírozzák, nem pedig konkrétan a nyugdíjjárulékokból, mint más országokban ez szokás. Ezért szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy tehát ezen munkavállalók igenis fizettek adót, és szerintem igazságos lenne, hogyha a befizetett adójuk egy részét visszafizetnék nekik, pontosan azért, mert Norvégiában ebből fizetik a nyugdíjakat. Mivel ezen személyek befizették az adójukat, ezért bizonyos tekintetben finanszírozták a társadalombiztosítást és a nyugdíjbiztosítást. Ezért szeretném felhívni a figyelmüket arra a tényre, hogy akkor is, hogyha Norvégia nem EU tag, mégiscsak tagja az Európai Gazdasági Térségnek, és ez igencsak igazságtalan helyzet a munkavállalók szempontjából. Nem csak a galíciai és spanyol munkavállalók szempontjából, hanem más EU tagállamok szempontjából is. Tehát szeretném kiemelni, amit Sánchez Presedo úr és Torgály úr elmondtak, a bizottságnak aktívabb szerepet kellene ebben az esetben képviselnie. Meg kellene nézni, hogy mennyi adót fizettek be ezen emberek, és hogy ezt az adót hogyan, mennyiben használják fel a norvég rendszerben a társadalombiztosítás finanszírozására. És szeretnénk, hogyha a bizottság erről tájékoztatna minket. Szeretném, hogyha nagyon figyelmesen nyomon követné a bizottság, hogy mi történik az Európai Bíróságnál ezzel kapcsolatban, hiszen ez Hollandia és más tagállamok polgáraira is vonatkozik. Tehát nyitva kell hagyni ezt a kérdést, minél aktívabb szerepet kell a bizottságnak vállalnia ebben, és meg kell nézni, hogy mennyi adót fizettek be ezen munkavállalók, és hogy tényleg arra használták-e fel ezen befizetett összeget, hogy a társadalombiztosítást finanszírozzák. Ezt akartam elmondani. Köszönöm szépen. Igen, nekem is ez lett volna az első kérdésem a petíció benyújtója felé és a bizottság felé. Tehát először is, hogy igazolhatóan megtörténtek a befizetések a társadalombiztosításban, nyugdíj, pénztárba és az adóhivatal felé, hogyha ez valóban igazolhatóan megvan, akkor én azt gondolom, hogy ez egy teljesen érthető, hogyha egy érintett valaki befizetett egy nyugdíjbiztosítási rendszerbe valamit, akkor neki valami elvárása lehet ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy ez a világ legegyszerűbb dolga, hogy ez egy jogos dolog, hogyha valahova befizettem, akkor elvárhatom, hogy kaphat, én is kapjak valamit. És én azt gondolom, hogy ha itt Európáról beszélünk, ez tényleg dühítő, hogy ezt a kérdést, ezt valóban így kellene tehát kezelni, hogy mit fizettek be, igazolhatóan befizettek a nyugdíjpénztárba, ha ez így van, akkor pedig itt nyomást kell gyakorolni Norvégiára, és meg kell magyarázni nekik, hogy ez egy fenntarthatatlan állapot, és jogtalan, jogellenes, nem is, nem is hogy, hogy igazságtalanságról beszélnék, hanem jogellenességről, és támogatnám azt, hogy itt egy egyezményt kell kötni ebben a témában, a bizottságnak pedig nyoma, nyomást kell gyakorolni, és nem csak Spanyolországgal, mert hiszen több országgal is ez előfordulhatott, és ezért itt egy átfogó megoldást kell találni, és vala a kormányra, a petíciós bizottság, az ombudsmannak írni kell a Norvégiának, hogy lássuk az állásuglásukat, hiszen ez valóban azt mondhatom, hogy ez hihetetlen állapot, ez, és mégis így történik, tehát csatlakozom azokhoz a kollégákhoz, akik azt mondták, hogy a bizottságnak tartósan és nagyobb nyomást kell gyakorolni a Norvégiára, ez így nem működhet. De az, hogy működik, ez azt mutatja, hogy 94-ben le, sikerült találni egy megoldást arra, hogy felismertük, hogy ez azért így nem működik a jövőben, de mégis most akkor gyakorlatilag a régi esetekre ez nem terjed ki. Tehát, hogyha egy tengerész azt mondja, hogy de hát én dolgoztam, befizettem egy rendszerbe, és mégis a jogaimmal akkor mi van, amik arra vonatkoznak, hogy ebből a rendszerből én is részesüljek kifizetésekből. Tehát még egyszer a bizottságot kérem, hogy nagyobb nyomást gyakoroljon abba az irányba, hogy Európa és Norvégia között egy, de legalábbis Spanyolország és Norvégia között sikerüljön végre találni egy megoldást. Mayer úrja szó. Köszönöm szépen. És én is a frakcióm szolidaritásáról hadd biztosítsam önöket, mert hiszen nem is kérdés, hogy itt egy legitim követelésre van szó itt ebben a jogvitában, hiszen itt alapjogokról beszélünk, a szociális és uh, szociális joggal kapcsolatos és adójogi kapcsolata is van ennek az ügynek, és én azt gondolom, hogy igenis kell találni, tudni kell találni egy megoldást, mert hiszen a kollégák Spanyolországból abszolút egyetértenek abban, hogy az Európai Bizottságnak igenis itt valamiféle más sürgősségi fokozatra kell helyezni ezt az ügyet, mert erre itt valóban szükség van. És a petíciós bizottság pedig még nyomatékosan szeretne a spanyol és a norvég kormányhoz fordulni, hogy a lehető leghamarabb lehessen találni egy kielégítő megoldást az érintettek számára. És tehát ez egy nagy kérése itt a mi petíciós bizottságunknak, hogy történjen valami ebben az ügyben az érintettek javára. Tehát a jogaikat egyrészt el kell ismerni, mert egyébként pedig vissza kell fizetni a társadalombiztosításból a befizetett ö, jutalékokat we have a clear case when the, the jure and the... Kedves kollégák, amikor de jure és de facto ilyen sok különbség van, akkor az meglehetősen szembetűnő a munkaszerződéseket, illetően a tengerészek munkaszerződését, illetően. Tehát adót és járulékot fizetnek a norvég költségvetésbe, és de facto úgy bánnak velük, hogy nem is norvég, mintha nem is lennének norvég polgárok, vagy nem rendelkeznének ott lakhatási engedéllyel. Hát akkor ezek a jogok megilletik őket, mert akkor, amikor ö, nyugdíjba vonulnak, akkor se nem állampolgárcsingén, se nem ö, ö, lakosként nem ismerik el őket. Hát ez a konfliktus. Mit kell tenni? mit lehet tenni. Véleményem szerint két megoldás képzelhető el. Az egyik, hogy európai szinten teszünk valamit, ugye Norvégia nem Dél-Amerikában van, meg Afrikában. Ez az ország ő, gyakorlatilag intézményesítette kapcsolatait az Európai Unióval. Hát ha megvan ez az intézményesített párbeszéd Norvégiával, akkor ezt bizony vonatkoztatni kell az egyes kérdésekre is, ugyanis ez nem csak a spanyol tengerészekkel kapcsolatos, akik ott fizettek a norvég költségvetésbe járulékot, hanem más uniós polgárokra is, akik esetleg munkaszerződést kötöttek Norvégiában, és fizetik ezeket a járulékokat a norvég hatóságoknak és akkor igenis jogosultak élvezni az ezzel kapcsolatos előnyöket. És ezt valahogy meg kell oldani, hogy hasonló eset ne fordulhasson elő. A másik megoldás a bilaterális eszközök sora, ugye Spanyolország és Norvégia oldják meg együtt. Azonban, ha nincs meg az európai dimenzió, akkor azt el tudom képzelni, hogy Norvégia azt fogja mondani, hogy sorry, az uniós jogszabálynak a nulla jelentősége van a mi számunkra, és hogyha de be kellene látniuk, hogyha elfogadják a pénzt, a spanyol tengerészek által befizetett járulékokat, akkor igenis kötelesek azt visszafizetni nyugdíj formájában. Most itt nem illegális munkásokról, meg migránsokról beszélünk, meg nem olyan ö, személyazonosság nélküli polgárokról, hanem olyan uniós polgárokról, akik ö, jogszerűen vállaltak munkát. Norvégiában fizették az adókat és járulékokat, ők igenis jogosultak arra, hogy ö, élvezzék az ezzel kapcsolatos ö, előjogokat. És ez egy rendkívül szenzitív, nagyon érzékeny kérdés lesz a norvég-EU kapcsolatokban, amelyek intézményesültek, mint már említettem is a végső megjegyzésem. Nagyon közel áll az én baloldali szívemhez, amikor azt mondjuk, hogy szociális igazságosságról kell gondoskodnunk. Persze, csak ez nem elég ugyanis ehhez kell a jogi lehetőség, a jogi jogsegély lehetősége a spanyol polgárok esetében, mert egyszerűen nem érvényesíthetik legitim jogaikat. Oken kolléganő, én azt hiszem, hogy a bizottság maga is írhatna talán a norvég kormánynak, mert ez azért elég szégyenletes dolog. Ugye a legjobb módú országról beszélünk a világban, a leggazdagabb ország, és hát nem sok emberről van itt szó, tehát nem valami hatalmas veszély ez a norvég jóléti társadalom számára, de hát egyszerűen ezt meg kell tenniük, és Nekem nagyon szoros kapcsolataim vannak Norvégiával, az északi tanácsban dolgoztam hosszú időn keresztül, hogy őt számomra ez egy kicsit olyan, mintha a saját országom viselkedne ilyen módon, úgyhogy azt hiszem, hogy szólni kell a norvégoknak, hogy oldják már meg ezt a kérdést. Úgyhogy legyünk már tisztességes partnerek, ezt valahogy a norvégok tudomására kellene hozni, úgyhogy egy kicsit szégyellem magam Norvégia nevében is. Köszönöm szépen. És még egyszer szeretnék a szót, a, akkor köszönöm szépen a kollégák hozzászólásait, köszönöm az előterjesztőknek mindazt, amit elmondtak. A bizottság ugye eddig azt mondta, hogy látja a problémát, csak éppen hatásköre nincs. Úgyhogy itt mindenképpen valamilyen külön erőfeszítésekre lesz szükség, talán egy diplomáciai jegyzéket lehetne Norvégiának küldeni, és hát sürgősen szeretnénk még egyszer kérni a bizottságot, hogy kapcsoljon esetleg nagyobb sebességbe a probléma megoldását, illetően mert ezt meg kell oldani. Mindannyiuknak köszönöm, és akkor rátérhetünk a napirendünk következő pontjára. Ez egy csomó kérdés, nagyon sok petíció, amelyek a 17-es pont alatt szerepelnek, nem fogom mindet felolvasni. Minden esetre a spanyol tengerparti területek védelméről szóló törvényel kapcsolatos mindez, és néhány képviselőnek már, akik a petíció benyújtóit képviselik, megadom a szót, az Valenciából érkezett José Ortega, spanyol állampolgár. Ortega úrnak másfél perce van arra, hogy elmondja az ügyet. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, tényleg csak nagyon röviden, már többször jártunk itt Spanyolországban gyakorlatilag az ég a világon semmi nem változott a tengerparti területekről szóló törvényel kapcsolatosan. Itt ott vannak kísérletek, történnek kísérletek, de hát csak úgy elvétve, és a lényeges változás az nem történt meg, amire szükség lenne, és az elmúlt évben a spanyol kormány azt mondta, hogy a problémát meg fogja oldani, csak hogy ez nem történt meg, a probléma továbbra is fennáll a tengerparti törvényel kapcsolatban. Spanyolországban olyan sok probléma, jogi probléma van, hogy a polgárok a kormányt úgy tekintenek már a kormányra, mint ami nem csinál más, mint hogy elvesz tőlük mindent, amit megszereztek. Úgyhogy a polgárok egyszerűen úgy érzik, hogy kirabolják, ő kirabolja őket a spanyol eh, állam, és 2009-ben az hangzott el egyszer egy képviselő részéről, hogy a parlament sem végzi el a kötelezettségét, ugyanis a parlamentnek az a dolga, hogy olyan törvényeket hozzon, amelyek a polgárok érdekeit szolgálják. És akkor most Elámó úr, a szó szintén Valenciából érkezett hozzánk, parancsoljon. Delámo úr. Jó napot kívánok én is. Igen, gyakorlatilag mm, nem tudok sokat hozzátenni, csak néhány szót mondanék. Én figyelemmel kísértem már a törvénymódosításokat, de ez nem elég. Nagyobb tiszteletben kellene tartani a magántulajdot. És ez a törvény jogbizonytalanságot teremt, és sérti legalább 14 ezer spanyol állampolgár tulajdonát. Tehát ez gyakorlatilag ö, ö, tulajdonjogról van szó, és ügyvédek sora gazdagodik meg már ezen az ügyön, meg az állam maga is, és a polgár pedig egyszerűen védtelenül ki van szolgáltatva. Ez visszaélés, ez egy gyakorlatilag uzurpáció az állam részéről. És ez így nem fogadható el. És ezt nem csak mi mondjuk, hanem Ugyan ez a megfogalmazás hangzott el a spanyol parlamentben is, amikor a tengerparti törvény módosításáról esett szó, spanyol képviselők is rendkívül hevesen szóltak hozzá a vitához ebben a kérdésben. Köszönöm. Margarita García Hemen asszony. Jó napot kívánok én is mindannyiuknak, és köszönöm a lehetőséget, hogy jöhettünk ide, tehát a következőt szeretném elmondani. Az én esetem csak egy a sok ezer közül Spanyolországban, és én minden érintett nevében szólok. Volt egy házam, teljesen jogszerűen birtokoltam, és azt kellett látnom, hogy ez a ház, ezt egyszerűen le fogják bontani. Úgyhogy le fogják bontani. Hát üldözöttnek érzem magam. A saját kormányom üldöz, és egyszerűen meglop. Úgy érzem magam, hogy elvették a tulajdonomat, hátrányos helyzetbe kerültem, és a kormány még csak azt sem teszi lehetővé, hogy napirendre tűzzük a kérdést, hogy befogadhatóvá nyilvánítsuk, úgyhogy más kiútam nincs, mint hogy a petíciós bizottsághoz forduljak. Már a spanyol parlament petíciós bizottságát is megkerestem, csak éppen azt a választ kaptam, hogy nem tudnak vele foglalkozni, mert nem fogadható be az én kérésem a spanyol parlamentben. Tehát gyakorlatilag az egyetlen út most már az Európai Emberjogi Bíróság lesz Strasbourgban. Volt néhány eset már Franciaországban, ahol szintén éltek ilyen panasszal, de említettem már, hogy Spanyolországban ez emberek ezreit érinti. Van Strasbourgban már hasonló ügy, ahol a petíció benyújtója lett a nyertes, és ezek hasonló ügyek, mint annak idején Franciaországban, vagy Törökország ellen is folyt már egy ilyen ügy, és gyakorlatilag a tényállás az azonos, mint amit a spanyol tengerparti törvény idéz elő. Nagyon sokan sok évvel ezelőtt megvásároltuk a telket, drága pénzért házat építettünk rá abban a reményben, hogy ebben fogunk élni, és halálunkig itt, életünk végéig itt maradunk, aztán egyszerűen csak lebontják, és kész, ennyi. Tehát valahol azért az igazságot kellene érvényesíteni, és valakinek segítenie kellene nekünk. A spanyol kormány ezt szemlátomást nem teszi meg, és egészen más kérdésekkel foglalkozik, tehát Gyakran hangzik el, hogy vannak városépítési, városrendezési tervek, és mindig erre hivatkoznak, az, ez az indoklás, hogy ez a közérdek, a városi tervezés, területrendezés érdeke. Köszönöm szépen. És akkor most az egyik kollega egy PowerPointos prezentációval következik. Remélem, hogy a két percet nem fogja túlhaladni. Én is köszönöm szépen a szót, elnök asszony, és ebben a két percben... Años. Eh, rigurosa investigación que, cuyas eh, resultados los he plasmado en una presentación PowerPoint. No... Az elmúlt öt évben történt ez, nincs elég időm arra, hogy végigmenjek az esemény soron. Annyit szeretnék csupán elmondani, hogy sok száz kilométert utaztunk, hogy eljöjjünk ide Brüsszelbe, és elmondjuk önöknek, hogy mi történt, azt mindezt három percben csupán a környezetvédelmi törvénynek meg kell felelni, és a spanyol tengerparti törvény, ez nem környezeti törvény, a spanyol kormány, a helyi hatóságok és a mm, környezetvédelmi minisztérium azok, amelyek itt az érintettek, illetve a különböző közhatóságok, azután van még politikai rész, azután a efectos legales, el gobierno de España no estuvo aquí representado en el, mer- en el mes de marzo. És ö, márciusban kezdődött mindez. A spanyol tengerparti törvény az nagyon sok minden ellen vét, nagyon sok esetben vét a környezetvédelmi szempontok ellen az európai jogszabályok folyamatosan hangsúlyozzák az Európai Unió versenyképességének fontosságát a környezetvédelem terén. Azonban ez teljességgel figyelmen kívül hagyja a, mi, a, a spanyol törvény és a valenciai partmenti területek esetében ez különösen súlyos. Itt sor került egy hatástanulmány elkészítésére is 2007-ben, és a valenciai kikötő felelős mindezekért a jogsértésekért és mindenképpen gondoskodni kell a kárpótlásról. A következmények nagyon súlyosak ott egy strand volt, ami egyszerűen megszűnt, eltűnt, és természetesen nem sikerült alkalmazni a megfelelő elveket erre vonatkozóan. Látni lehet, nagyon sok esetben európai pénzeket is fordítottak e, ezeknek a projekteknek a megvalósítására. E, úgyhogy ez a valenciai kikötő, e, amely az egészért felelős, hát nézzék meg, azután tudok még egy példával is szolgálni. A legtöbb spanyol hatóság még csak nem is válaszolt azoknak a leveleknek a százaira, amelyek érkeztek. Nagyon sok e-mailt is küldtünk, tehát egyszerűen nem kaptunk ö, választ. A partmenti hatóságok azt mondták, hogy a törvény igenis lehetővé teszi ö, ö, mindezt, és én azt hiszem, hogy a három perc az valóban nem elég arra, hogy ezt a kérdést megtárgyaljuk. de be kell fejeznünk. Szeretném felhívni a bizottság figyelmét arra, hogy hozzanak létre egy bizottságot, és nézzék meg, mi történik. Ott szívesen megadok minden információt, ami szükséges, itt látják a képeken, hogy mi történik. Tehát egyszerűen meglopják az embereket, elveszik a tulajdonukat, és senki nem vállalja a felelősséget. Köszönöm szépen. a hozzászólási időt muszáj volt korlátozni, mert csak így tudunk sokuknak lehetőséget adni a hozzászólásra, és nem szeretnék senkivel szemben igazságtalan lenni, de hát tényleg az igazságosság szempontjai vezetnek bennünket, amikor korlátozunk a hozzászólási időt. Megkaptuk az információkat, biztos van még ennél több is, de ezeket utólag el tudják juttatni a bizottsághoz, hogy megfelelő képünk legyen az egészről. A következő Petelsé a szó. Üdvözlök mindenkit! Én is egy olyan ház tulajdonosa vagyok, amelyet az állam le akar buldózerozni, és mindezt az alapjogokra hivatkozva, Hogy lehetséges ez? Utólagos hatállyal. Itt láthatják az én adásvételi szerződésemet 83 óta. Ebben elismerik, hogy én vagyok a tulajdonosa ennek az ingatlannak, Tehát ez egy igazságtalan utólagos hatály. És önkéntes ez a döntés. Ugyanis a törvényt alkalmazó köztisztviselők másként értelmezik ezt a törvényt. Azért, hogy megértsék, hogy ez hogyan is működik, hol is található ez az ingatlan, ez a malom. Több mint 7 kilométerre a tengerparttól, tehát egy védett környezetvédelmi területen a bírók együttműködésével és az ártatlanság elvének tiszt- megsértésével olyan technikákat alkalmaznak, amelyekkel azt mondják, hogy az én malmomra is alkalmazandó ez a törvény. Amikor a szakértők azt mondták, hogy ez nincsen így, akkor a bíró egy újabb jelentést kért, amely szintén nem támogatta az ő véleményét, ezért a bíró egyszerűen nem vette ezeket figyelembe. Mivel az ügyvéd nagyon sokat érvelt az, azzal kapcsolatban, hogy ez pont elég ahhoz, hogy ne ezzel ellenkező döntést hozzon a bíróság, hát hogyan lehetne ezt definiálni? Ami az elkobzást illeti, az azt jelenti, hogy elveszik tőlem ezt a tulajdont, és semmit nem kapok érte cserébe. Hogyan lehetséges mindez? Kérem, hogy elemezzék az adott törvény 8-as cikkét, amely kimondja, hogy további jogokat nem adunk. Hölgyeim és uraim, a tengerparti törvény nem fogadja el a tulajdonjog fogalmát. amely kimondja, hogy utólagos hatályos alkalmazandó a törvény. Ami pedig a nyilvántartásba vételt illeti, a már ö, nyilvántartásba vett ö, tulajdonokat sem fogadja ez el, tehát ez egy utólagos hatályú törvény, amely ráadásul megsérti a tulajdonjogot. Amint az Európai Alapjogi Karta is azt kimondja, senkitől sem lehet elvenni a tulajdonát. Éppen ezért ö, én a Strasburgi Bírósághoz fordultam, és a spanyol államot támadom. Ezzel kapcsolatban a joggyakorlat egyértelmű, itt megsértik az egyik emberi jogot. Ezért tehát jogom elvárni, hogy a spanyol kormányt arra kérjem, hogy fogadja el az én tulajdonjogomat, amely, és ezért módosítson a tengerparti törvényen. A következő hozzászólónk érkezik. Eh, buenos días. Antes de... Igen, itt vagyok. Üdvözlök mindenkit. Még mielőtt hozzákezdenék, köszönöm az elnökasszonynak és az összes petíció bizottsági képviselőnek, hogy alkalmat adnak arra, hogy elmondjuk, hogy milyen negatív hatásai vannak ezen tengerparti törvénynek, különösen az idősekre vonatkozóan én is hozzáig tartozom. Ami a tulajdonjog elkobzását illeti, itt az emberi jogokra, a jogbiztonságra és az áltatlanság vélelmére kell hivatkoznunk, de még másra is lehetne. Egy olyan anyagot készítettünk össze, készítettünk, amelyet ki fogok majd osztani önöknek, amelyben azt mondjuk el, hogy a spanyol hatóságok az európai polgárokat zaklatják Nos, ami a szomszédainkat illeti, nem értik a mi nyelvünket. Már nekünk is eléggé bonyolult ez a helyzet, az ő számukra teljesen kaotikusnak tűnhet. Ami a spanyol törvényt illeti, igen, kellemetlen helyzetben vagyunk, és a legrosszabb az idősek helyzete, akiknek a tengerparton van tulajdonuk. Tíz évnyi kálvária van mögöttünk, hiszen megfordították a bizonyítási terhet, és egyszerűen reménytelen a jövő. Azt mondták, hogy bizonyítsuk a tulajdonunkat. Hogy mondhatja a spanyol állam, hogy jogbiztonság van, hogyha a bíróság elfogadja a mi követeles, ha a bíróság csak több mint tíz hónappal az előírt határidő után foglalkozik az ügyünkkel. Az időseknek is joguk van a méltó élethez, a spanyol kormány egyszerűen nem foglalkozik velünk. Mi tehát segítséget kérünk azért, hogy a spanyol kormány változtasson ezen a törvényen, hiszen ez elfogadhatatlan jogállamban, ez elfogadhatatlan. A miniszter azt mondta, hogy nem akar atombombát ledobni, de hát ez számunkra bizony is mégiscsak atombomba. José Perez Denisnek adom meg a szót, mondja az elnök asszony. Hogy... Scusi, stiamo aspettando. Ah, scusi, ma... Ah. I didn't know. I didn't know. Eh, ho dato la parola. Ah, ma dato la parola? Sì. Ah. Igen, már megadtam a szót, várjuk. Szeretnék egy bevásárlóközpontról beszélni bevezetőként. Itt körülbelül 700-an dolgoznak, és ezen kívül közvetetten ezer munkahely kapcsolódik hozzá, és 6 millió turista használja a szolgáltatásokat. A bevásárló központ 1979-ben kezdődött el az építkezése, tehát 9 évvel a tengerparti törvény elfogadása előtt, és az összes spanyol közigazgatás és a kormány beleegyezésével. 1958-ban jelölték ki ezt a helyet, tehát sokkal korábban, mint maga a törvény elfogadása. Aztán 69-ben beszéltek a bevásárlóközpontról, és 95-ben pedig elfogadták ezt a tervet. Na most, hogyha ez nem jogbizonytalanság, akkor mi az? Hiszen a csapdák egymás után állnak, volt egyes, kettes, hármas, és ki tudja, lehet, hogy még jön egy negyedik ilyen csapda is. Mit is mond ki ez a törvény? Azt, hogy a különböző um, tárgyi tulajdonok is köztulajdonnak tekintendőek, és többször kimondták a spanyol bíróságok, hogy a homok, amely a bevásárlóközpont mögött található, szintén köztulajdonnak számít, és vonatkozik rá ez a törvény. Láthatják itt az ábrán, hogy a bevásárló központra hogyan vonatkozik ez. Rájuk vonatkozik a törvény, de a nagy szálloda, amely közvetlenül mellette található, arra már nem vonatkozik ez a törvény, tehát nagyon is önkényesen határozzák meg, hogy mire alkalmazandó és mire nem. Ami az utólagos alkalmazását illeti ennek a törvénynek a spanyol kormány által, mint már mondtuk, mi jogosan az összes engedéllyel rendelkezve építettük meg ezt a központot, még mielőtt a törvény hatályos lett volna. Természetesen a terület módosításra került ezen bevásárlóközpont megépítésével, és mivel önkényesen alkalmazzák ezt a törvényt, elkobozták tőlünk ezt a tulajdont, egy magántulajdont. Ez azt jelenti, hogy a, az emberi jogok egyezményének 17-es cikkét mindez sérti, valamint az EU alapjogok kartájának 17-es cikkét, és az Emberi Jogok Európai Egyezményének egyes jegyzőkönyvét. A parlamentnek mindenképpen tennie kell valamit ezen igazságtalan törvény ellen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gabriela Myers következik. Köszönöm szépen, én is PowerPoint bemutatót előadást szeretnék most tartani. Buenos días. ¿Puedo aprovechar el turno de voz que no nos han dado mientras prepara? Üdvözlök mindenkit! Amíg eh, a PowerPoint-ot előkészítik, eh, esetleg eh, addig megengedik, hogy kihasználjuk ezt az időt, de sajnos az hozzászólanak, tőle elvették a mikrofont. Én nem tudom, hogy ön ki, ha van megfelelő időnk, akkor természetesen a sorrendet felcserélhetjük, de itt most valami technikai probléma adódott, akkor amíg ezt a technikai problémát megoldjuk, megadom a szót a következő személynek. Már beszéltünk arról, hogy önkényesen alkalmazzák, és visszamenőleges hatállyal ezt a törvényt. Elnézést, mondja az elnök asszony, pillanat, kérem szépen. Per favore. Allora, adesso passiamo, diamo la parola a Jean-Louis Aubin. Jean Jean-Louis Szopinak adjuk meg most a szót. Que non è presente, quindi Tomás González Díaz. Aki nem jött el, akkor Tomás González Díaz. Üdvözlök mindenkit! Igen, nagy reményeink voltak a parlament felé, és szeretném elmondani, hogy mennyire együttérzünk azt gondolom, hogy itt részvételi demokrácia van a tagállamokban, az EU-s tagállamokban, és elfogadhatatlan az, hogy miután 4000 kilométert utaztunk saját költségünkre, három percet kapunk összesen. Vannak, akiknek csak másfél percük volt, és van, akire sosem fog kerülni. Ezeknek az embereknek már nincsen lakhelyük, és meg sem hallgatják őket itt a parlamentben. Tényleg azt gondoltam, hogy a parlamentben a valódi demokrácia uralkodik, hát az én országomban nincsen demokrácia. Én már egy hónap ezelőtt eljöttem, és elmondtam, hogy melyik, mi lenne a megoldás egy főigazgatóval beszéltünk, aki egyszerűen megtagadja a jogainkat. Itt több szemét hallhattunk, akik hazudtak egyszerűen a parlament és az Európai Bizottság pénzéből, mi pedig spanyol polgárok vagyunk, akiknek nincsen lakhelyük, semmiük sincsen a ö, különböző ö, birtokjogi spekulációknak vagyunk az áldozatai, és az előbb hallhatták az idősek képviselőjét, akiknek egyszerűen nincsen lakhelyük. Elfogadhatatlan, hogy ennyire kitegyen, ki legyen téve a spekulánsoknak a spanyol tengerparti törvény. Azok, akik itt ö, építkeznek, ellopják tőlünk ezen területeket. Ezzel kapcsolatban az Európai Parlamentben vizsgálati bizottságot kellene indítani, és ennek a bizottságnak el kellene mennie a helyszínre az összes érintett kösségbe. az az érzésünk, hogy itt semmilyen jogunk nincs, és nem tartják tiszteletben a jogainkat. Az Európai Parlamentnek kellene megvédeni az emberi jogokat. Hát a növényeknek, az állatoknak több joguk van, mint az Európai Uniós polgároknak és a spanyoloknak. Önök ezt a parlamentben nem ismerik ezt a helyzetet, a tulajdonhoz való jogot, és mégiscsak elfogadhatatlan az, hogy bizonyos személyeknek ne adjanak szót. Talán azt gondolják, hogy elfogadható és normális dolog az, hogy itt ebben a táskámban egy egész falu története található, egy egész ö, családi történet. Önöknek ugyanolyan polgároknak kellene lenniük, mint mi vagyunk, akik célzottan lépnek fel. Mi fizetjük meg ennek az árát, ennek az utazásnak a költségeit, és van, akinek másfél percet adtak, el kell, hogy mondjam, nincs több házunk, és a szocialista párt azt kéri tőlünk, hogy szavazzunk rá, amikor már házunk sincsen, hát hogy lehet azt elfogadni, hogy azt kérjék tőlünk, hogy mi a szocialistákra szavazzunk. Sok szerencsét kívánok az elnökasszonynak, reméljük, hogy egy ilyen vizsgálati bizottságot az európai pénzekből létrehoznak, hiszen önök azok, akik a mi életünket lerombolják és elrontják. Köszönöm, mondja az elnökasszony. Valóban sajnálatos, hogy ilyen reakciók hangzanak el és az is sajnálatos, hogy a polgárok nem értik meg, hogy más polgároknak is vannak jogaik, mindenkinek megvan a ö, hozzászólási ideje, ezt el kell osztani az egyes személyek között, a többi ország képviselőinek is, és még megpróbáltuk igencsak hosszú gondolkozás után a megfelelő megoldást megtalálni. Most az önök érdekében kérem azt, hogy ne ismételjék meg azt, amit már írásban beadtak, hanem új elemeket mondjanak el. Természetesen itt nem spekulációról van szó, ez a demokrácia ára. Más polgárok is eljöttek más országokból, nekik is ugyanúgy joguk van ahhoz, hogy előadják a véleményüket. Majdnem két órányit foglalkozik a szakbizottságunk ezzel az ügyel, mert fontosnak tartjuk. De nem hiszem, hogy megérdemeljük ezt a reakciót az ilyen jellegű hozzászólásokat, és én ezt a szakbizottság kollégáinak a nevében is, az elnök asszony személyes nevében is mondom. Gabriela Mancsúsz következik. Köszönöm szépen és köszönöm a lehetőséget, hogy röviden szólhatok Folmentéra szigetén uralkodó állapotokról, ugyanis minket is érint ez a partvédelmi törvény, 88-ból, és már évek óta próbáljuk ezt az igazságtalan törvényt megváltoztatni, sajnos eddig nem jártunk sikerrel, hiszen itt az igazság kérdéséről van szó, és az igazság azt is jelenti, hogy a spanyol törvényhozás véleménye szerint úgy tűnik, hogy úgy kell érteni, hogy a szigetünk 40%-a állami terület, nek kell lennie, és ehhez erdős területek is tartoznak, és vannak polgárok, akik már a legfelsőbb bíróság előtt pereltek a projekt megvalósítása, végrehajtása ellen, például, hogy önkényesen jelölik ki a part vonalat, például többek között ez ellen is. És ö, olyan házak esetén, amelyeket már 50 éve építettek meg, hirtelen önkényesen kimondják, hogy le kell őket bontani, mert túl közel vannak a partszakaszhoz, partvonalhoz, mert a partvonalnak ennyi meg annyi méterre kell lennie mindig az épített környezettől. És a kormány pedig ezzel kapcsolatban azt arra hivatkozik, hogy ez a törvény, és hogy ezek akkoriban díjmentesen kiadott építési engedélyek voltak, amiket csak időben korlátozott időszakra adtak ki, és hogy ezért ezekre nem lehet hivatkozni. De itt nem csak mi rólunk van szó, hanem itt több ezer kilométer partszakaszról van szó, egész Spanyolországot érinti ez a probléma, és nem engedhetjük meg azt, hogy az önkény legyen az, ami itt uralkodik ezzel kapcsolatban. És a mi esetünkben egyébként még azt is követelik, hogy az akkoriban állítólag törvényellenesen létesített ingatlanok tulajdonosai viseljék a saját épületeik lebontásának a költségét is. És ez ráadásul állandóan módosul, hogy mi számít állami területnek, és 2007-ben például többek között utoljára módosult ez, és egészen a szárazföldi területeken is ö, kiderül hirtelen, hogy átdeklarálják állami területekké a területeket. Az én családom már 1957 óta üzemeltet egy kis családi üzemet, amit az édesapám annak idején szívét, lelkét és összes pénzét befektette ide, és de higgyék el, hogy nem csak a saját nevemben beszélek, hanem több más családi üzem nevében is, és ez az ország, ez a terület, ahol, idő, ahol ez a kis családi üzemünk áll, ezt időközben átdeklarálták, átminősítették állami területté. Az elnök asszony szól, hogy lassan le kell zárni a hozzászólást. Tehát gyakorlatilag az, ami 60 évig a mi családunké volt, ez most hirtelen család, állami tulajdonná deklarálódott át, és most még fizessük is ki, hogy a saját ingatlanunkat lebontsuk. Tehát 18 éve harcolunk azért, hogy, hogy a telekönyvben módosítsák ezt az átminősítést, mert hogy törvénytelennek tartjuk, és nem lesz lehetséges nyilván az összes érintett ingatlan tulajdonos számára megoldást találni, de de valamit tenni kell. Elnézését kérem, de tényleg el kell, hogy vegyem öntől a szót, mert a következő ki a szó. Igen. Köszönöm szépen. Én 53 polgárt képviselek, akiket érint ez a probléma. és a legtöbb épületet, házat még a törvény életbelépése előtt építettek, és mi egyszerűen arra kérjük önöket, hogy jöjjenek el a helyszínre, nézzék meg az ipari területeket is, amelyek egyébként a természetvédelmi területeket szennyezik. Vannak családi házak, amelyeket ez a törvény érint, és a tulajdonosok nem kártányítást szeretnének, hanem meg szeretnék tartani a házaikat egész egyszerűen, és ezért kérjük Önöket, hogy foglalkozzanak ezzel a kérdéssel, azzal, hogy a városi önkormányzatok mit tesznek az ügyben. Hiszen például engedélyezik, hogy 20 méterre a partvonaltól házakat húzzanak fel, és ez emellett viszont a közelükben álló régebben megépült házakat meg lebontatnak. Nézzék meg ezeket az ipari területeket, amelyek teljesen közel állnak ezekhez a természetvédelmi területekhez. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Azt gondolom, hogy a petíció benyújtók részéről meghallottuk az állásfoglalásokat és a bizottság. Köszönöm, elnök asszony más nem tudok elmondani, csak azt, hogy jelenleg a bizottság nem látja, hogy hogyan lehetne közösségi jogot alkalmazni, de a bizottság állandó kapcsolatban van a spanyol hatóságokkal azért, hogy amennyiben ö, megkülönböztetés áldozataivá válnak a nem spanyol állampolgárok, abban az esetben Európai Uniós joganyagot lehessen alkalmazni. Egyelőre ilyen diszkriminációt nem láttunk, de állandó kapcsolatban vagyunk a spanyol hatóságokkal. Köszönöm, elnök asszony. Igen, tehát akkor megnyitom az eszmecserét. Itt a kollégái a szó. Egy perce van. Igen, tehát egy percem van, ami hát nem sok. Mind ala, az alapján, ami itt elhangzott, levonhatjuk azt a következtetést, hogy eddig nagyon kevés min dolog változott, és kevés lépést tettünk annak érdekében, hogy, hogy előrelépés történjen. Például, ami a malommal kapcsolatban elhangzott, hát ez nem egy szép dolog, de tehát ez egy logikátlan és irracionális törvény, amiről beszélünk, ez itt a dolog lényege, és ez a törvény, ez rengeteg számos komplex pro- problémát okoz, hiszen visszamenőleges hatállyal alkalmazzák, és ez viszont hatalmas jogbizonytalanságot eredményez, ami ez a törvény okozott számos petíció benyújtó számára, és továbbra is hoz. A spanyol parlamentben igyekezett történt arra, hogy az összes parlamenti frakció állást foglaljon ebben a témában, és akkor itt újra bezárul a kör, ugyanis nem mondhatjuk azt, hogy az Európai Unióról van szó, itt nem csak Spanyolországról van szó, tehát nem e, fordulhat elő az, hogy csak a saját pártomhoz fordulok, és megkérem őket, hogy próbáljanak meg ebből a törvényből néhány paragrafust törölni. Tehát ezzel nincs a probléma megoldva. Köszönöm szépen. Rendben, Majer úr szó. Köszönöm szépen. Már lehetőségünk volt arra, hogy többször is beszéljünk erről a témáról korábbi üléseink során. Tehát ez a part védelmi törvény minnyájunk előtt ismert, és a petíciók másolatait is megkaptuk. Tehát a az én frakcióm egyetért ezzel a törvényel, ugyanis Magyarországban a part szakasz, mint egy ilyen sajt tele van lyukakkal, és fel van puhítva az egész védelem. Tehát gyakorlatilag, ami a gond, az az önkényes alkalmazás. Tehát ez a, ezt a törvényt ezt nem lehet csak így alkalmazni. És e, sajnos nem úgy került alkalmazásra, ahogy ezt a korábban eredetileg kitalálták. Hiszen itt nagy vállalatoknak adtak ki koncesziókat, hatalmas nagy hotelblokkokat építhettek, amik a kisebb ingatlanok kárára történtek, amelyeknek helyet kellett adniuk. És a petíció benyújtói közül sokan vannak, akiknek jogos a felvetése, nem mindenki, de én azt gondolom, hogy történtek hibák, de azért most nem szabad itt az összes képviselőt megsérteni. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, Andersen úré a szó. Andersen asszonyé. De most nincs itt, akkor Esteban úré. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, ez a pacak a szüdelmi törvény Ez azt gondolom, hogy egy jó kezdeményezésből indult, de nagy jogbizonytalanul bizonytalanságot eredményezett. Például Majorkán vannak olyan települések, ahol teljesen máshogy egymástól eltérően alkalmazzák, és ez nagyon gyakran önkényességre utal, és például részben magán ingatlanokat is kisajátítottak, és a tulajdonság, tulajdonosaik úgy érezték, hogy a jogaikban megsértették önöket. Famantéra az egy kis sziget, alig 200 kilométeres partszakasszal, és turizmusból él nyilván, és visszamenőleg önkényesen néhány kisebb családi üzemet és családi otthont egyszerűen lebontottak azzal a felkiáltással, hogy a turizmusnak és turisztikai infrastruktúrának szüksége van ezekre. És ez időközben úgy tűnik, hogy politikai ígéret tételek is történtek, amiket egyébként nem tartottak be később, és vannak külföldiek is, akik biztonságban érezték magukat, és ezért úgy döntöttek, hogy Spanyolországba érkeznek, oda költöznek, ingatlant vásárolnak, akiknek szintén a jogait megsértik. Tehát én azt gondolom, hogy feltétlenül el kell utazni a képviselőknek, az európai parlamenti képviselőnek Spanyolországba, hogy képet alkossanak a helyzetről. Monis asszony a szó. Igen, a, ez a partvédelmi védelem törvény 88-ból származik, és eh, a néppárt 8 évig kormányzott, és hogyha ők a törvényt meg szerették volna változtatni, akkor már rég lehetőségük lett volna erre. De erre nem került sor. És akkoriban több többségi szavazattal fogadták el a törvényt, és a bíróságok is támogatták ezt, és ez most viszont nem egy olyan törvény, ami kisajátításokra törekedne bármilyen esetekben, hanem csak olyan esetekben, amelyek összeegyeztethetőek és megengedhetőek a törvény értelmében, de nagyon szigorúan van ez szabályozva, és összeegyeztethető az Európai Unió jogi elveivel, és az e, Emberjogi Bíróság 2010 márciusában Process Tribulé esetben, francia országi esetben, ami egyébként nagyon hasonlít ehhez a témához, egy olyan jogalkotást követett, ami hasonló volt, és a közérdeket helyezte a magán érdek elé, és megállapította, hogy ez így rendben van. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a törvényt önkényesen alkalmaznák, tehát nem diszkriminációs törvény, hiszen 92%-a a partszakasznak kiegyenesítették és szanálták. Igen, köszönöm, Martinez úr szó. Igen, tehát a parcakasz védelmi törvény egyébként elkerülhetetlen volt. Ez egy irányt mutató törvény egyébként, és uh, nyilván nagyon komplex is egyben, és de nem állapítható meg, hogy megsérteni az Európai Uniós jogot, és egyébként Spanyolország jogállam, ezt meg kell, hogy állapítsuk ki, hogy mondjuk most, és ezt senki nem vonhatja kétségbe, hiszen az európai konszenzus ellen vét az, aki ezt kétségbe vonja. Tehát Spanyolország jogállam, de nagyon sok panasz érkezett az ellen, hogy és az esetek 90%-ában az érintettek érdekeit sértette, és csak 10%-ában az eseteknek döntöttek a felperes mellett. És tehát ez is mutatja, hogy ez egy észszerűen kitalált törvény, és ott, ahol rendellenességekre kerül sor, ott pedig, kon- ott pedig az illetékes helyekkel kapcsolatba léptünk, hogy ezeket kiküszöbölhessük. Sánchez kollégája szó. Igen, tehát elnökasszony, én tisztelettel végig hallgatom nagy érdeklődéssel a petíció benyújtói által elmondottakat, és Garcia kolléga által, akivel egyébként sok éves barátság köt össze, érdeklődéssel hallgattam az elmondottakat, és ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés, kör, de van itt két olyan kérdés, amelyek egymással összefüggnek. Az egyik az az város építészeti érdeke a közösség érdekeinek, ahol néhány spanyol önkormányzat és hatóság önkényesen járt el, és a magántulajdon sérelme is itt előfordult, és ez a közösségi vívmányok ellen véd, hiszen ez a törvény 88-ból származik, és már többször is módosították időközben ezt a tengerparti övezetek védelméről szóló törvényt azóta. A múltban többször is voltak olyan közterületek, amelyeket magán befektetőknek adtak el, néha akár jogtalanul is. És ö, mindig lehetnek olyan egyéni jog alkotások, amelyek nem kerültek figyelembe vételre, azonban Spanyolországnak azért oda kell figyelni arra, hogy a tengerpartját védje, és ez pedig a közérdeket szolgálja, ahol a közérdek előnyt élvez a magánérdek előtt, azt gondolom. Azonban konfliktus esetén a következőnek kell érvényesülnie. mégpedig, hogy meg kell próbálni mindig igazságos megoldásokat találni. Um, zwei, drei Punkte. Zum einen natürlich... Két-három pont. Igen, azt gondolom, hogy lehetséges az, hogy kisajátítsunk a közérdek érdekében, de egy jogállamban kártalanítást fizetnek ilyenkor, és ez egy teljesen nyilvánvaló dolog, és az alapjogi kartában csak ami ugye csak egy-két éve érvényes, politikai és erkölcsi kötelezettségünk van arra nézve, hogy kártalanítást fizessünk ilyen esetben, és ez az, amit önkényesé teszi ezt a dolgot, és ez az, ami gyakorlatilag szinte már-már egy állami lopásnak minősíthető. A bizottság összefüggésében hadd mondjam el azt, hogy ez egy szép dolog, hogyha az ember visszavonul, és hátradől, és azt mondja, hogy hát mi tulajdonképpen nem szeretnénk Európa jogi alkalmazást találni, de én azt gondolom, hogy ez itt túl rövid távú elképzelés, hiszen ezek az emberek a saját tőkéjüket, pénzüket odavitték, és ezt valamilyen formában elvették tőlük. A tőke szabad mozgására, és ez és a szabad mozgásra vonatkozóan is nyilván vannak itt vonatkozások, a szabad költözésre vonatkozóan is vannak vonatkozások. Én nem tudom, hogy nem lehetne az alapjogi kartával kapcsolatban, még akkor is, hogyha nincsenek jogi alkalmazások, de nem lehetne valamiféle kívánatosnak tartani azt, hogy egy kicsit több támogatást kapjanak az emberek. Busztináró kolléga következő. Only two or three is probably the oldest. Két-három megjegyzést mindösszesen, ugye már a az ügyeket, anélkül, hogy meg tudtuk volna oldani, több éve tárgyaljuk. És én szeretném a kedves spanyol kollégáim figyelmét felhívni arra, hogy az otthoni belpolitikai játszmáikat ne itt az Európai Parlamentben játsszák el, és szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy Aznár úr kétszer volt kormányon nyolc évig, és aztán következett csak Zapatero ö, ö, miniszterelnök, tehát azért valahol meg kell nézni, hogy ö, hol, mikor ki a hibás. Ez így elfogadhatatlan. És a ö, petíciók benyújtóit is kérem, hogy ne beszéljenek itt politikai összefüggésekről, mert ez nem tartozik ide. Nem kell itt politikailag állást foglalni. A második megjegyzésem az Európai Bizottság és az Európai Parlament jogi szolgálatai többször elmondták, hogy nincs szó uniós jog megszegéséről, tehát nincs lehetősége a parlamentnek és az Európai Bizottságnak, hogy bármilyen szerepet játszon. Sajnálatos módon jó lenne, ha lenne lehetősége erre, csak éppen nincs. És minek után ez így van, mi csak azt tehetjük, hogy felhívjuk a figyelmet a törvény módosítására, módosítani kell, kettő, a spanyol bíróságok feladata dönteni az ügyekben, aztán meg az Európai Emberi Jogi Bírósági, amely esetleg dönthet az ügyben. Köszönöm szépen. Jár úr, de szeretném, hogyha a hozzászólási időket tiszteletben tartanák. Köszönöm, elnök asszony. Egy filozófus mondta a következőket a hazugság az igazság áramlataiban is megtalálható. Tehát minden országnak joga van arra, hogy megvédje a tengerpartjait, és joga van ahhoz, hogy bizonyos tulajdonokat elkobozzon, azzal a feltétellel, hogy valóban közérdekről van szó, és hogyha valóban felmérték az állami és a magán érdekeket, és különösen azzal a feltétellel, hogy megfelelő kárpotlást fizet ezért cserébe. Tehát, hogyha valakitől, egy polgártól elveszik a tulajdonát, akkor megfelelő pénzt kell fizetni azért, hogy utána ezt máshol újraépíthesse. Hogyha ez nincsen meg, akkor igazságtalanság veszélye el fel. Én az NDK-ból származok, ahol szabályok voltak, de kárpótlás nem volt, az állam elvett tőlünk mindent, mert semmibe nem került mindez neki. Tehát a spanyol kormánynak a kárpótlásra kellene odafigyelnie, hogyha valamire szükség van, valamit elveszünk a polgároktól, akkor ezért kárpótlást kell fizetni. A bizottságot arra kérném, hogy védje meg a polgárok jogait. Amikor a bizottság azt mondja, hogy nem egyletékes, a tulajdonjogokkal kapcsolatban mi nem vagyunk illetékesek, de tovább folytatjuk a harcot azért, hogy az igazságos jogokat elismerjék. Köszönöm. Helmer. Kérem szépen. Elmár. Köszönöm, elnök asszony. Martínez úr azt mondta, hogy Spanyolország jogállam, és ezzel senki sem, ezt senki sem vitathatja. Elnézést, Martínez úr, én nem értek egyet. Spanyolország a tulajdonjogokat nem tartja tiszteletben, és a, az aláírt szerződéseket sem, és önkényesen, visszamegőleges hatállyal kobozál tulajdonokat. Itt az idő, hogy a bizottság elismerje, hogy a spanyol kormány úgy gondolja, hogy egyszerűen figyelmen kívül hagyhat minket és az Európai Uniót, és semmit sem kell tennie. Hasonlóan a bizottság is csak ül, és azt mondja, hogy igen, konzultációkat tartunk. Na most ezt mondták tíz évvel ezelőtt is, és még mindig ezt mondják. Tehát a bizottság is úgy döntött, hogy semmit nem fog tenni. Elnök asszony, ezt a bizottságot megalázta a jelenlegi európai rendszer, ezt a parlamentet is megalázta. Megalázó számára a mostani rendszer, és azt gondolom, hogy az Európai Uniót is megalázták, hiszen mi Bebizonyítottuk, hogy amikor jogokról, értékekről, jogállamról beszélünk, az egyszerűen a legalapvetőbb jogokat sem tudjuk a polgároknak biztosítani. Be kell, hogy valljuk, hogy a petíció benyújtóinak, hogy szeretnénk tenni valamit értük, de nem tehetünk semmit. Yes, thank you very, eh, Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Néhány dolgot szeretnék hangsúlyozni a spanyol tengerpartot védeni kell, ez tény. És hát nyilván valóan, hogyha 1988 óta ez nem történt volna meg, akkor Spanyolország egészen másképpen nézne ki. Ugye akkor mindenütt szállodák, meg egyebek lennének. Na most ez így valóban nem működik. Azonban ahogyan ezt a kérdést kezeljük, az egy másik kérdés. Mi nem a törvényel ö, foglalkozunk, hanem azzal, hogy az egésszel hogyan foglalkoznak. Uh, Akkor, hogyha a helyi közösségek hozzájárulnak mindehez, és megfelelő anyagi jutatásban részesülnek, az egy más kérdés. A tengerpartot védő törvény az nem csupán adminisztrációs probléma. Én azt gondolom, hogy egy új jelentésre van szükség, amely ezt a jogszabályt tárgyalja, és az én jelentésemhez hasonlóan ki kell mutatni, hogy igenis ott van a kettes cikk, meg a hetes cikk a szerződésben, és ez szerint nekünk van hatáskörünk ebben a kérdésben, úgyhogy az alapjogokra is lehet hivatkozni, mert ezek egyértelműen sérülnek ebben az esetben. Köszönöm szépen. Köszönöm. Limeles kollega. Kádész régió egy képviselője is itt van. Az Andalúziából érkezettek már nem kapnak szót, de Cádiz régióban mi teljes mértékben fel vagyunk háborodva a spanyol kormány hozzáállásán. Itt van egy sómentesítő berendezés, és hát ez ökológiai szempontból ö, került itt elhelyezésre, de senki nem kapott kártérítést. Úgyhogy az egész törvény hatalmas jogbizonytalanságot teremtett, és nekünk az érintettek jogaiért kell ö, sikra szállnunk, és a spanyol ö, kormányt ö, figyelmét fel kell hívni azokra, a, a szabálytalanságokra, amelyek ugyancsak ártottak Spanyolország imázsának is és nem szabad, nem lehet, hogy továbbra is páriaként tekintsenek ránk, ezzel ellen valamit tenni kell. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én csak néhány napja foglalkozom ezzel. Én azt gondolom, hogy mi egy transzparens parlament vagyunk, úgyhogy itt a mindenféle ilyen tiltakozás, meg bekiabálás nem illik ide és gyakorlatilag nem helyes, hogy a spanyol képviselők a nemzeti politikai, belpolitikai vitáikat itt folytatják le, és nem politikai kérdésről van szó. Gyakorlatilag nem elegendő az, ami történt. Úgyhogy itt az Európai Bíróság egy dologban, egy új irányvonalat határozott meg, és ez egyértelműen kimondja, hogy nem csak amikor megvalósítják az európai törvényeket, akkor kell alkalmazni az emberi jogokat, hanem akkor is, amikor az uniós polgárok bizonyos meglévő jogait korlátozzák. Jogkorlátozás esetén az a belső piac, a letelepedési szabadság, mindezt figyelembe kell venni. Ha ennek kapcsán jogok korlátozódnak, akkor az alapjogi kártában lefektetett jogok, akkor itt be kell lépni. És azt hiszem, hogy voltak hivatalos állásfoglalások, amikor nem szakította ön félbe elnök asszony a hozzászólókat, úgyhogy én nekem ezt muszáj elmondanom, függetlenül a hozzászólási időtől nekünk egyszerűen a jogi szolgálatokkal kell felvenni a kapcsolatot, és a petíciók benyújtóit is kérem, hogy a jogból induljanak ki. A romai jogban mindig érvényes a preklúzió elve. Akkor, hogyha Spanyolországban a bíróság előtt nem tudják bizonyítani, hogy sérül az európai jog, és nem fordulnak az Európai Bírósághoz, akkor már késő lesz egy bizonyos idő eltelte után. Úgyhogy ne csak ebben a bizottságban reménykedjenek, hanem a spanyol bíróságok előtt is csinálják ugyanezt. Nagyon pontosan figyeljük, hogy hogyan néz ki a gyakorlat a tagállamokban, és ott hogyan kezelik ezeket az indítványokat. Gracias, Presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. A spanyol törvény lehet, hogy szükséges volt, ezt nem akarom én elvitatni, de amit e, ezzel a malommal történt, az egyértelműen mutatja, hogy azért bizonyos dolgok nem úgy alakulnak, ahogy kellene. Ezek az emberek nagyon sok pénzt költenek az ügyeik előbbrevitelére, akik a különböző intézményekhez fordulnak. És Ezeket a hatóságoknak meg kell vizsgálni egyenként, és lehet, hogy nem minden esetben volt korrekt az eljárás. Meg kell próbálnunk a dolgot tényleg eljutatni az illetékes szervekhez, és ott kell ütni a vasat. A részlet területekkel persze nem tudunk mit foglalkozni. A tengerpartvédelmi törvény mellett vannak más olyan törvények is, ahol folyamatosan a parlamenthez, azaz hozzánk fordulnak, és ott sem tudunk tenni semmit. Tehát mindig az illetékes hatóságokhoz kell fordulni. Nagyon gyakran hiányzik az átláthatóság, nincs transzparencia és ez az egyik legfőbb hiányosság. Mi szívesen foglalkozunk a tényekkel, de lehet, hogy vannak sürgető ügyek is a diszkrimináció terén, és akkor mindig az illetékesekhez kell fordulni. Elnézést, nem tudtam követni a vitát, egy költségvetési szavazáson vettem részt tavaly, egy parlamenti kérdést intéztem Reding biztos asszonyhoz, és azt az ígéretet kaptam, hogy a bizottság szemmel tartja majd, hogy a spanyol tengerparti törvény alkalmazása során ö, hátrányos helyzetbe kerülnek-e állampolgárok. Hogyha azt mondjuk, hogy az érintettek 90%-a nem spanyol az érintett tulajdonosok, akkor az lenne a kérdésem a bizottsághoz, hogy meg tudja mondani nekünk, hogy most akkor igaz -e ez, avagy ez az információ hamis. Azt is szeretném pontosan tudni, hogy mindeddig történt-e valamilyen konkrét vizsgálódás a bizottság részéről ezekben az ügyekben, ugyanis azt hiszem, hogy az érintettek sorsa az nagyon komoly, és azt nagyon komolyan kell venni. Köszönöm. Köszönöm, Andreas kollega, a nő. Köszönöm szépen, elnök asszony ugye a tulajdonjogok sérültek Spanyolországban, ezért fordultak hozzánk különböző állampolgárságú uniós polgárokat érint az ügy, és most már nem beszélni kell, hanem lépni, cselekedni. Az Európai Bizottság folyton azt hajtogatja, hogy nincs hatásköre ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban a tulajdonjogot illetően. Az érintettek azt mondják, hogy ugye nem lehet emberjogi hivatkozásokat sem tenni. Na most, ami történik az az, hogy a bizottság meg továbbra is szubvencionálja, meg támogatja azokat a régiókat, ahol ezek a jogtalanságok történnek. Hallottunk erre példát a, pete, a petíciók benyújtóitól. Akkor miért kell támogatni mindenféle alapokból ezeket a régiókat? Én egy módosító indítványt nyújtottam be az európai költségvetéssel a 2012-es költségvetésre, és igenis be kell zárni az alapokat ezen régiók számára. Nem szabad, hogy abból támogatást kapjanak, és nagyon remélem, hogy az itt helyet foglaló képviselők támogatni fogják ezt a módosító indítványomat. Köszönöm. Köszönöm szépen. És akkor most a bizottság képviselőjét kérdezem, hogy most válaszol, vagy később? Köszönöm, elnök asszony. Hát pontosan ezt próbáljuk elérni a spanyol hatóságoknál. Nem tudom, hogy ez a 90% honnan jött. Nekem az a benyomásom az eddigiek alapján, hogy a nagy többség éppen, hogy spanyol polgár rájuk vonatkozik ez a törvény. Ez nem azt jelenti, hogy nincsen más EU-s állampolgár, de mi azt próbáljuk a spanyol hatóságoknál elérni, hogy valóban kiderítsük, hogy mi történik az EU-s állampolgárokkal, és hogy van-e diszkrimináció az ő irányukba a spanyol polgárokhoz képest. Mi ezt próbáljuk kideríteni. comunque. Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének az elmondottakat. Viland úr? Kann ich die Kommission mal fragen? Akkor hadd kérdezzem meg a bizottságtól, hogy megnézték-e, hogy a kisajátítás után munkálatok során, ahol utakat építenek ki, betartották a közbeszerzési előírásokat? Mert hogy ez európai közbeszerzési pályázat volt. Prima domanda alla Commissione. Rispondere. Kérem válaszolja. Thank you, Madam Chair. Um, Köszönöm szépen. Wieland úr kérdése tehát azt érinti, hogy a fejlesztési koncesziót kikapta meg például Valenciában. Ez az eset az Európai Bíróság elé került Luxemburgban, és már megvan az általános vélemény, és ebben az szerepel, hogy tehát a ö, vezető, a főtanácsnok véleménye szerint itt nem érvényes az európai közbeszerzési jogszabály ezekre a koncesziókra, de még nincs meg a végső ítélete a bíróságnak, amint ez megérkezik, akkor a bizottságuk lesz az első, akit erről tájékoztatni fogunk. Köszönöm. Grazie. Allora. Köszönöm szépen. Tehát akkor a, még egyszer adjuk meg a szót a petíció benyújtóinak. Tizen voltak, tíznek szeretném megadni a szót, tíz kérelmezőnek, de most nem azoknak, akik az első fordulóban szót kaptak. Tehát megint csak egy ö, percet tudok adni mindenkinek. Tehát most megint a kérelmezők következnek, csak nem azok, akik már szóltak. Simera úr, jó reggelt kívánok! Én elnézést kérek, hogy nem viselkedtem teljesen tisztességesen, de rendkívül fel vagyunk háborodva. Meg kell, hogy mondjam, hogy itt kis emberekről van szó, családokról, az én családomról. É... Majorka déli részén volt egy kis, kis telkünk évek óta, generációk óta folytatunk küzdelmet, mi magunk vezettük be az áramot, és ez egy közérdekű területté nyilvánítottuk ezt a térséget, aztán azt kellett látnunk, hogy tíz évvel később a tengerpart védelmi törvény 70 hektárt vesz el, úgyhogy mi családi vállalkozás vagyunk, és nem kereskedelmi érdekeket követünk. Szóval csak azt akarom mondani, hogy 15 méter a strand, 15 méterre a víztől strand, és ez már 6000 éve létezik, most pedig 6000 év után jön a tengerpart védelmi törvény, és gyakorlatilag a, az egész partmenti vidék kialakulása ellen próbál valahogy fellépni, amit a természet így alakított ki önkényesen. Ez az országunk egy része. Ö, ö, 1500 négyzetmétert sajátítanak ki. De most sajnos ö, félbe kell szakítanom, mondja az elnök asszony. Igen. Egy kis megjegyzés még. 2003-ban átminősítették a területet, akkor nem vetek el semmit, de most hirtelen megint más döntést hoznak. Karen Kobeling asszony egy percre, mondja az elnök asszony. Amit Martinez úr mondott, aki olyan biztos abban, hogy minden jogállami módon történik. Én 33 éve vagyok ott Fortamentórán egyetlen külföldi, és nagyon szeretem ezt a helyet, és EU polgárként is fontosnak tartom, hogy együtt éljünk ott a spanyol lakókkal. És most ö, ö, ö, hallottuk, hogy mi történt, azután elhangzott az is, hogy semmit nem fognak tenni, ha nincs megfelelő kérvény az önkormányzatnál. Tehát itt nagyon komoly érdekekről van szó. Egy természetvédelmi park közepén vagyunk. Százan élnek ott, vagy százan vannak, úgyhogy az ég A világon semmi ok nincs arra, hogy ezt a védett területet elvegyék, azonban még a jogállamisággal kapcsolatban szeretnék valamit mondani. A ház az enyém, és én ott igenis mindent kifizetek, de mások is bejegyeztették magukat, ugyanis kitesznek egy listát, akire felírhatja magát arra, hogy ki ennek a tulajdonosa. Na most valaki más is odaírta a nevét, és ez így történik, és és mm, elnök asszony szól, hogy ha, ö, vége a hozzászólásnak, folytatja a hozzászóló. Tehát ezek illegális lépések. Én ö, külföldi vagyok, ö, és ö, én vagyok gyakorlatilag a ö, középpontban sokak számára. Úgyhogy ott ö, nézegetik az én teraszomat, és ez egy olyan, bocsánat, megint csak szól az elnök asszony. Sajnos azt kell, hogy kérjen fejezze be. Tehát egyszerűen szükségem van arra, hogy legyen egy vizsgálóbizottság, amely ezt megállapítja. Én rendelkezésre állok éjjel-nappal, hogy mindezt bizonyítsam, és az, ami ami a petícióban szerepel, az csak egy pici része annak, amit el kellett, hogy szenvedjek. Elnök asszony még egyéb bizonylatokra, belégekre is szükség van. Biztos, hogy nem mindent értelmeztünk helyesen. Kérem, hogy mindent nyújtsanak be, minden információs anyagot a titkársághoz. Stújvezant kollégái a szó, illetve úré a szó. Nagyon szépen köszönöm. a brüsszeli meghívóval együtt arról is tájékoztattak bennünket, hogy a bizottság 2010 októberében rövid megjegyzést, illetve összefoglalót adott a petíciókkal kapcsolatban. És itt külön a négyes fejezetben külön említés is történt a mi ügyünkről, és azt látjuk, hogy tehát a spanyol kormány válaszolt a kérésre, nem férünk hozzá pontosan az információkhoz, amelyet a spanyol kormány küldött. A környezetvédelmi hatás tanulmány egyértelműen mutatja, amit mi kifogásoltunk a petícióban, és ezt mutatja azt is, hogy a projektek, amelyeket most viteleznek ki, EU támogatással, az pontosan ugyan azokat a hibákat követi el, amelyeket a jövőben szeretnénk elkerülni. A bizottság következtetése az ellentétben áll a tényekkel, ugyanis a spanyol környezetvédelmi hatástanulmány is bizonyít sok mindent, és azt összehasonlítjuk azzal, amit mi folyamatosan hangsúlyozunk, meg ami történik, akkor láthatjuk, hogy a következtetés teljesen rossz. Kérem fejezze be, mondja az elnök asszony. Azt mondja, hogy a bizonyítékok arról szólnak, hogy egyetemen sérült a, egy uniós irányelv a projekt végrehajtása során, amelyet a strukturális alapokból is finanszíroztak. Elnök asszony, mondja, kérem, fejezze be. Köszönöm szépen. Cliff Carter. Well, I would like to say that... Csak annyit szeretnék mondani, hogy azt várjuk, hogy történjen valami a petíciós bizottság részéről. A bizottság folyton azt mondogatja, hogy nem tud tenni semmit, de egy másik jelentés esetleg segíthetne abban, hogy egy újabb jelentés, hogy előbbre vigyék az ügyet, és elkezdenék vizsgálni, hogy hogyan is alakul a tulajdonjog kérdése európai szinten. És reméljük, hogy ez meg fog kezdődni. Kérem, hát nem maradhat ez a helyzet úgy, ahogy van, mindenképpen kártérítésre tartunk igényt. Az 1988-as törvény megváltoztatja a fogalmakat, a definíciókat a közös területre vonatkozóan, és hát itt egyértelműen visszamenőleges alkalmazásra kerül sor, és ez teljességgel elfogadhatatlan. Úgyhogy elvehetik a tulajdont anélkül, hogy megfelelő kártalanítást biztosítanának. Ez történik, tehát nincs semmiféle kártérítés. És mi, kérném szépen hagyja be, mi a saját tulajdonunkat szeretnénk visszakapni. Kösz, ez Domingo. Köszönöm. Csak néhány tény. Egy évvel később ugyan arról a tényállásról fogunk megint beszélni, aztán megint nem lesz időnk megvitatni mindent. Tehát valahogy nincs tisztelet. Hiányoljuk a petíció benyújtói iránti tiszteletet. Tehát megfelelő pénzügyi kártérítés nélkül ezzel az ügyel nem lehet foglalkozni. Ez egyszerűen eh, a római jog elvei ellen eh, vét, és 1860-ban eh, épült egy gyár, amelyet most valószínűleg ki fognak sajátítani hivatkozva erre a törvényre. És ehelyett építési engedélyt adnak ki egy finomítóra, hát akkor, akkor az kevésbé terheli a környezetet, mint egy olyan gyár, amely ott van 1860 óta. A községi önkormányzati hivatalok vizsgálják ezeket a projekteket, ezt is, amiről beszéltem, és vannak olyan üzemek, amelyek valahogy elérik. Szóval vannak olyan üzemek, amelyek a múltban engedélyt kaptak az önkormányzatoktól, és akkor egyszerűen azt visszavonják, hivatkozva erre a törvényre. Jó napot kívánok! Az édesanyámnak van egy tulajdona, amelyet 1800-ban építettek. A spanyol kormány ezt elvette tőle a 88-as partszakaszvédelmi törvény nevében. Ezzel tönkretették az életünket, az egészségünket, önök a mi utolsó reménysugaraink. Elhívtak minket ide, és azt mondták, hogy ma tízkor foglalkoznak a petíciónkkal. Hát elnézést, de nem hallgattak meg minket, elvették tőlünk a szót. Hat évszázadnyi történetről és húsz évnyi szenvedésről van itt szó, ezt nyolc sorban kellene összegezni. Teljes ez az igazságtalanság. Nincs alkalmunk arra, hogy megvédjük az érdekeinket. Úgy gondoljuk, hogy Elfogadhatatlan ez a helyzet, és csalódtunk önökben azok, akik nem kaptunk szót. Elvették tőlünk az utolsó dolgot, amint még volt, a reményt itt a petíciós bizottságban. Köszönöm a figyelmet. Elnök asszony, köszönjük, Antoni Alonso. Köszönöm, elnök asszony. Röviden. Látván, hogy hány óra a parszakasz védelmi törvény kapcsolatban két és fél éve nincsen házam ezen törvény miatt. Én spanyolnak érzem magam. A spanyol állam még azt se tudja, hogy hol lakom. Van egy dokumentum, amelyet 1943-ban jegyeztek. Az én lakhelyem, a bútoraim már nem létező romok. Jogosan az összes engedélynek megfelelően építették a házamat 1953-ban. Van egy ö, tanúsítványom a spanyol hatóságok részéről, mi szerint két és fél éve védelem nélkül vagyok. A spanyol állam, a spanyol önkormányzatok azt sem tudják, hogy hol élek. De nem ez a legnagyobb probléma. A legsajnálatosabb tény az, hogy nem csak én vagyok ebben a helyzetben, hanem még nagyon sokan mások is a Kanári-szigeteken, az én régiómban vannak olyan hagyományos falvak, ahol ahelyett, hogy a saját kultúrájukat és néprajzukat védenék, a védelmi törvényt alkalmazzák, és egyszerűen ezen térségek eltűnnek. Nagyon sok hagyomány eltűnik. Hölgyeim és uraim, nincsen már egyszerűen pénzügyi forrásunk azért, hogy a bíróságokhoz forduljunk, ez nagyon sokba kerül nekünk. Tönkretettek minket. Buenos días. Eh, vengo representar. Üdvözlök mindenkit. Összesen 50 családot képviselek, akik 1000 eurót fizetnek ezen egy percért, amiben hozzászólhatok. A, ebben a faluban 20 kilométer partszakaszról van szó. 1955-ben az összes ház ezen törvény hatáján kívül volt, és ezen házakat akarták mégiscsak kisajátítani, és a jövőben egy újabb határvonalat fognak húzni, amely alapján kiderül, hogy mely házakra vonatkozik a törvény. Ezen új határvonalat meghatározták, és az érintett házak sem az 53-as, sem a 93-as törvény nevében nem tartoznak a védett terület alá. A spanyol kormány bármilyen indokkal határ, meghatározhatja ezen határvonalakat. Önök azt mondják, hogy mi forduljunk a bírósághoz. Én, amikor az illetékes, ezen törvényért felelős személlyel beszéltem, azt mondta, hogy csináljanak, amit akarnak, forduljanak a bírósághoz, de akkor utána újabb határvonalat húzunk, úgyhogy nem fordulhatunk a bírósághoz, ennek semmi értelme. Ennek azt mondja, utolsó hozzászóló Kunán asszony. Tehát a Aken asszony 2009. március 9. jelentésében, amit nagy többséggel elfogadott a parlament, a PP pont alatt idézem, annak a mérlegelésével kapcsolatban, hogy a demarkációs vonal kijelölésével kapcsolatban önkényesség eh, tűnik fel. Például a szigetén az külföldi tulajdonosokkal kapcsolatban, ezt én szeretném saját példámon keresztül megvilágítani. Mégpedig a mi partvonali területünkön van egy kis sorház, ami 180 méterre található a tengertől, és ebben, ezen a partszakaszon van három nagy szálloda komplexum, az egyik egy volt uh, spanyol szenátusi tagja, a másik egy Rio szálloda, és Csodálatos módon ezek csak 20 méterre találhatóak a tengerpart vonalától, és ez az, ami bennünket nyugtalanít és mozgat, és ezért kérem, hogy Martinez úr is ezt vegye figyelembe, amit most elmondtam. Grazie. Io vi ringrazio per aver partecipato a questo dibattito. Um... Köszönöm szépen, és nagyon köszönöm mindenkinek a részvételt ezen a mai megbeszélésen, és meg vagyok győződve arról, hogy sikerült itt ezt a, az eszmecserét általában végrehajtani, és hogy megérte, hogy eljöttek, még akkor is, hogyha nem elégedett nyilván mindenki a ma elértekkel kapcsolatban, és a kritikát is tudomásul vettem, amit irányomban elmondtak, hiszen nem adhattam meg mindenkinek olyan mértékben a szót, ahogy elutaztak ide több majd, hogy nem százan, és ezért megértésüket kérem, hogy ez nem volt lehetséges. Azokat a petícióbenyújtókat, akik pedig szóhoz juthattak, azoknak pedig kérem a megértését, hogy időbeli korlátokat kellett érvényesítenünk, és hogyha úgy gondolják, hogy vannak olyan dokumentumok, amik a mi bizottságunk számára még értékesek lehetnek, akkor kérem, hogy a titkárságunknak küldjék meg ezeket. Ez egy borzasztóan összetett tematika, amivel itt ma foglalkoztunk, és azt gondolom, hogy talán csak azt tudom mondani, hogy tisztelt kollégák, a döntést még napoljuk el ezzel kapcsolatban, hogy a lehető legmegalapozottabb döntést hozhassuk ebben a témában, és akár még potlagosan benyújtott dokumentumokat is figyelembe tudjunk venni a döntéshozatal során. Tehát a mai eszmecseréből, vitából az derült ki, hogy akár milyen sok időt is fektetünk ebben, még nincsen egyértelmű véleményünk, és még továbbra is vannak problémák, amik hát a hozzászólásokból egyértelműen kiderültek. És anélkül, hogy megalapozott döntésünk lenne jelen pillanatban, azt már elmondhatjuk, hogy vannak jogok, amiket nem vettek figyelembe. Ezt már talán most megállapíthatjuk, ez egyértelmű, és a bizottság e- úgy nyilatkozott, hogy ő nem látja magát illetésben, hanem ez egy szubszidiaritás elve alapján eldöntető kérdésnek tekinti, tehát a nemzeti szintekre kell először ezeket eljutatni, de mi a bizottságunkban az olyan polgárok számára, akik úgy érzik, hogy őket jogtalanul kezelték, kell valamilyen fokú jogot teremteni. A spanyol környezetvédelmi miniszter asszony már tavaly megjelent itt a bizottságunk előtt, és talán egy kicsivel többet tehetett volna, vagy kellett volna tennie annak érdekében, hogy ebben a törvényben törvénymódosítások történjenek. Aukenasszony egyébként szintén utalt arra, hogy nyilvánvalóan nem került erre sor, tehát nem történtek ilyen lépések, és nyilvánvalóan számos kérdés még nyitva maradt, mind a mai napig, legalábbis ez ma a meghallgatásból így kiderült. Nagyon reméljük azt, hogy a az eszközeink és lehetőségeink lehetővé fogják tenni azt, hogy még tehessünk valamit azok polgárok érdekében, akik az Európai Parlamenthez fordultak ügyükkel. És ezért azt gondolom, hogy ebből minnyáján egyetértünk, amit most elmondtam, és a döntést, a végleges döntéshozást még elnapoljuk ebben a témában éppen ezért. Tehát ez a petíciók, ezek nyitva maradnak még, és várjuk a következő koordinátori ülést, hogy ott dönthessünk bizonyos dolgokban, és köszönöm a megértésüket, és még Ján kollégának megadom a szót. Talán ötletként, elnökasszony, a dolog sürgőssége miatt is talán holnap délelőtt nem lehetne egy koordinátorok ülését összehívni. Ha ez nem lehetséges időokokból, akkor ezt megértem, de hogyha lehet, akkor akár holnap reggel a koordinátorok összejöhetnének a, még nézek a többiekre, mert hogyha nem, akkor viszont itt az idő elszalad. Te nem tudsz holnap? Nem tudsz holnap délelőtt. Uh-huh. Rendben, hát akkor sajnálom. Akkor a normális időmenet alapján fogjuk ezt végrehajtani. Igen, én egyébként köszönöm ezt a javaslatot. Talán egy másik időpontban még akár lesz lehetőségünk arra. Minden részevenek nagyon köszönöm, hogy eljött, és akkor rátérünk a következő napi rendi pontunkra. A 18-as pont alatt benyújtott petíciókra. Suggeriscono di attendere qualche minuto per far defluire le persone. Itt talán javaslatot tennék arra, hogy tartsunk néhány perc szünetet azért, hogy az eddigi napi rendi pont résztvevői elhagyhassák a termet. Két perc szünetet rendelkezik. per favore dovreste... Consentite di riprendere i lavori, per favore. Kérem szépen, szeretnénk folytatni a munkát. Scusate, io ho necessità di riprendere i lavori. Ok. Kezdjük akkor a munkát. Tehát a 18-as ponthoz értünk a napi renden, és akkor egyből megadom a szót az első petíció benyújtójának. Jelen vannak egyáltalán petíció benyújtói? Igen, önél szó, tessék. Bonjour, euh, voilà, nous sommes euh, ici aujourd'hui au... Üdvözlök mindenkit, egy uh, egyesület a GCO Non Merci nevű egyesület nevében jöttünk, ahol gazdák és elzászi egyesületek képviselik magukat, például az Alsace Natu, egy elzászi környezetvédelmi egyesület. Luc Über a nevem, én az Alsace Nature területi alelnöke vagyok, és a GCO Non merci is vezetője, mellettem pedig Pierre-Antoine Digel található, aki szintén az Alsace-Natönél dolgozik. A jogászunk fogja az európai irányelvek megsértésének három pontját bevezetni, de előtte még elmondanám, hogy mi az indoka annak, hogy a mi egyesületünk ellenzi, hogy ezt a Strasbourgot kikerülő kerülő utat megépítsék. 12 éve küzdünk ez ellen, 99-ben kezdtük el ezt a küzdelmet egy az úgynevezett Bianco vitával, a Strasburgi agglomeráció igen nagy közlekedési terhelése miatt az állam különböző megoldásokat keresett. Hát egy 70-es évekbeli autópálya tervet húztak elő a fiókból, és azt mondták, hogy a különböző technikai módszereket meg kell határozni, de ezzel kapcsolatban semmilyen konzultációt, konzultációt nem folytattak el kell fogadni a forgalommentesítés jegyében különböző áldozatokat, de több tanulmány kiderítette, hogy ezen áldozatok teljesen fölöslegesek, ezért küzdünk mi már 11-12 éve. Hogyha csak a jogi dolgokat nézzük meg, még azelőtt azt szeretném elmondani, hogy a 12 éves úgynevezett vita során egy független szakértői vélemény elvét sikerült elfogadtatnunk, hiszen eléggé ellentétes vélemények alakultak ki, ezért egy független szakértői véleményt kértünk. Az állami hatóságok és a prefektus ezt a tanulmányt elvégeztette, ez a híres TTK jelentés, ezt egy német szakértői csoport végezte, amelyet az állam fizetett meg. Most sokáig nem akarok erről beszélni, de ami a legfőbb következtetéseket illeti, ezt a két térképet hozták létre, ezt gyorsan megmutatom mindenkinek. Strasbourg körül a fekete pontok ö, mutatják, hogy a, a legnagyobb gócpontok Strasbourgtól nyugatra fekszenek, aztán a jelentésben pár oldalak később ö, van egy térkép arra vonatkozóan, hogy a kerülőúta után ö, milyen lenne a forgalom helyzete Strasbourgban. Hát ugyanaz lenne a helyzet, ezek a gócpontok ugyanúgy megmaradnának, tehát a konkrét problémát nem oldanánk meg vele. Ezért küzdünk mi ellene. Ezt akartam a független szakértői véleményről elmondani. Most ami a nyilvános vizsgálóbizottságot illeti, tíz éve azt mondják nekünk, hogy fogadjuk el ezt az autópályát, mert ezzel megoldják majd a Strasburgi forgalmi problémákat. Ami a mostani helyzetet illeti, 24 egyesület csatlakozott hozzánk, különböző események között. A németek is a Bund részéről szintén velünk együtt tüntetnek. A Strasburgi területi hatóságok is velünk együtt küzdenek, tehát ők, akik a legnagyobb kedvezményezettjei kellene, hogy legyenek ennek a kerülő útnak, ők is ellenzik ezt. És a legfőbb francia hatóságokhoz is fordultunk, és egyrészt írásban kaptunk több személy részéről arra vonatkozóan, hogy ők is ellenzik ezt. Például Catherine. Joseph Doll és még egy másik képviselő is írásban adta véleményét, miszerint ellenzi ezt a kerülő út tervet. Most pedig megadom a szót a jogászunknak. Mi úgy gondoljuk, hogy ami a költség előny elemzést illeti, mi ezeket elfogadjuk, hogyha valóban lenne előnye a forgalomra vonatkozóan ennek a tervnek, de mivel nincsen ilyen, ezért mi ellenezzük, és a három irányelv megsértése nevében fordultunk az Önök petíciós bizottságához, most pedig átadnám a szót a jogászunknak. Medzoni elnök asszony, tisztelt képviselők, üdvözlök mindenkit! Ahogy azt Lük Über is elmondta, ez a 24 kilométeres kerülő út több problémát is felvet. Mind a rendelet, ez az elfogadott rendelet, hiszen három irányelvet is sért. Az egyik a 2001 per 42-es irányelv, amely előírja, hogyha egy tervnek másik tagállamra is hatása lehet, akkor az azt indító tagállam felelőssége, hogy a szomszédos tagállamtól kikérje a véleményét az adott tervről. Itt az érintett szomszédos tagállam, természetesen a Német Szövetségi Köztársaság, hiszen mind közvetett hatása lesz ezen projektnek Németországra, mint pedig közvetlen hatása a német forgalomra. Ráadásul ez a német Binvádi természetvédelmi térségre is közvetlenül kihat ez a projekt. a megkeresett hatóság úgy döntött, hogy valóban a francia állam nem vette fel a kapcsolatot a német, Németországgal, és ezért nem felelt meg az adott irányelvben előírtaknak. Következő szabálysértés a 85 per 337-es irányelv megsértése, az itt irányel, ebben az irányelvben előírják, hogy meg kell határozni, hogy kik az illetékes hatóságok, akikhez fordulni lehet, ilyen nem történt meg. A harmadik irányelv, amelyet megsért ez a terv, az a 92 per 43-os, ahol is a kimondják azt, hogy három védett faj élőhelyét ezzel az építkezési tervvel sértik, és akár a túlélésük is veszélybe kerülhet. Ami a projektet illeti, az állam azt gondoljuk, hogy nem bizonyította, hogy milyen közérdeket képvisel ez a projekt, ezért kérjük a képviselőktől, vagy legalábbis az európai képviseletektől, hogy nézzék meg, hogy hogyan lehetne elérni azt, hogy ezt a projektet ne lehessen kivitelezni, mivel hogy már elmondtuk, hogy ennek konkrét előnye nem lenne. Köszönjük a, figyelmüket. Grazie, il rappresentante della Commissione van der Stegen. Köszönöm szépen, és akkor megadom a szót a bizottság képviselőjének. Köszönöm, elnök asszony. A petíció benyújtói jól összefoglalták az esetet, néhány pontosítást adnék az érintett védett fajokról. A habita irányelv egyrészt a kriketus kriketusra vonatkozik, amelynek a francia populációja csak Elzászban található, és komolyan csökken a számuk, és egy igencsak kritikus szintet értünk el a védőintézkedések ellenére. A mezőgazdaság és az élőhely változásai miatt van veszélyben ez a faj. A második ilyen faj pedig a Buffo viridis, vagy zöld varany. Itt megint csak Franciaországban, csak Elzászban található ez a varanyfaj, mégpedig Strasbourgtól keletre. Megint csak ugyanazok a veszélyek leselkednek rá, egyre forgalmasabb helyen található az élőhelyük. A következő védett faj az a Pelubates fuscus, megint csak egy varangy, varangyos béka fajta, megint csak ezázban található az élőhelyük Franciaországon belül. Tehát három igencsak érintett védett fajról van szó. Most nézzük meg az európai jogszabályokat és a bizottság elemzését. Über úr emlékeztetett rá, hogy három irányelvet sérthet ez a projekt. Kezdeném a 2001 per 42-essel, amelynek a hetes cikke érvényes erre az esetre. A hetes cikk a határon átnyúló konzultációkra vonatkozik. Az átadott információk alapján a bizottság nem tudja ezen szabálysértést megállapítani, hiszen ennek az irányelvnek az a célja, hogyha a környezetvédelmi szempontból egy másik tagállamnak esetleges érintettsége van, akkor hatástanulmányt kell átadni. Nos, ez a Strasburgi kerülőút, ez egy projekt, ez egy terv, és nem pedig egy program, tehát ezért az irányelv nem vonatkozik rá. Viszont ami a 85 per 337-es irányelvet illeti, amely a környezetvédelmi kihatásokat szabályozza, ennek is van határon átnyúló része, tehát erre lehetne hivatkozni. Amennyiben a petíció benyújtói szeretnének az EIE e irányelvre hivatkozni, akkor a következő elemekre lehetne hivatkozni. Elsőként panaszt lehet benyújtani az EIE irányelv megsértése miatt. Ezt 2010. júliusában megtették, pontosan azért, mert a német hatóságokkal nem konzultáltak ezen projektről. A bizottság felmérte a tájékoztatásokat, és úgy gondolja, hogy a beadott elemek alapján nem lehetett a, az EIE e irányelv hetes cikkének a megsértését megállapítani. A francia államtanácshoz március 10-én fordultak, amelyben kérték, hogy a rendeletet vonják vissza, megint csak azért, mert nem konzultáltak a német hatóságokkal. Ezt a francia államtanács vizsgálta, ezt a kérést, és 2010. március 17-én úgy döntött, hogy a beadott elemekből nem derül ki az, hogy a tervezett munkálatoknak jelentős kihatása lenne a német területekre. Ezért az államtanács ezt a kérdést elutasította. Ami a határon átnyúló konzultációkat illeti, a petíció nem ad be újabb elemeket, amelyek bizonyítanák, hogy az EIE e irányelv vagy a másik említett irányelv sérülne. Ami a második panaszt illeti, amely az EIE e irányelv hatos cikkét illeti, bizonyos projektek környezetvédelmi hatásainak a felmérésére vonatkozóan. A bizottság véleménye az, hogy a, az elkészítendő tanulmányok a kapcsolatos elvárásokat szinten vizsgálta a francia államtanács, és 2008. március 6-án nyilatkozott de felveszük a kapcsolatot a francia hatóságokkal azért, hogy ellenőrizzük, hogy a környezetvédelmi illetékes hatósággal konzultáltak-e, és volt-e a hatóságnak lehetősége arra, hogy elmondja a véleményét a tervezett munkálatokkal és az engedélyekkel kapcsolatban. Ami a harmadik panaszt illeti, a habita, habitat irányelvet és annak 12-es cikkét illeti, emlékeztetnék rá, hogy a 12-es cikkben azt írja elő, hogy a tagállamoknak megfelelő intézkedéseket kell hozni azért, hogy igen szigorú védelmi rendszert lehessen kialakítani a különböző állatfajokra vonatkozóan az ő természetes előfordulási helyükön, amelyel meg lehet akadályozni, hogy az, illet, az érintett fajok szaporodási helyén vagy élőhelyét ez érintse. A három érintett faj, a Cricetus cricetus, a Buffoviridis és a Pelobates fuscus az érintett védett faj. Az Európai Bíróságnál beadtak egy panaszt azért, mert az Elzászban élő fajta, a Cricetus cricetus élőhelyet nem védi megfelelően ez a projekt, ami a két másik védett fajtát illeti, ezekre vonatkozóan is beadták a panaszt. Június 9-én hozzák meg az ítéletet, a bizottság pedig ezen ítélet fényében fogja majd megvizsgálni az ügyet. Köszönöm. Grazie, onorevole Bellier. Köszönöm szépen. Beli asszony. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt kollégák, rövid leszek egészen egyértelműen mutatták be ezt a kérdést mind a petíció benyújtói, mind a bizottság. Csak annyit szeretnék kiemelni, most két héttel azután, hogy bejelentették az új európai biodiverzitásra vonatkozó stratégiát, amely kimondja, hogy az előző ilyen stratégia kudarcba fulladt, kiemelném, hogy milyen fontos szerepünk van nekünk itt a parlamentben és itt a petíciós bizottságban, azért, hogy koherensek legyünk és példaértékűen járjunk el. Tehát emlékeztetnék rá, hogy egyrészt a kerülőútnak nincsen, nem lenne haszna, és környezetvédelmi kérdéseket is felvet, és ezért eléggé példaértékű abból a szempontból, hogy milyen kudarcot vallott az előző stratégia. És ki kell, be kell mutatnunk, hogy mi képesek vagyunk arra, hogy ambiciózusan küzdjünk a biodiverzitás védelmében. A fő okok, mint már elhangzott, a bizonyos állatfajták kihalásával kapcsolatban az egyrészt a mezőgazdaság, az urbanizáció, a mi fejlesztési modellünk. És most pedig egy 70-es évekbeli ö, autópálya projekt az, amely veszélyeztet bizonyos védett fajokat. 30 évvel ezelőtt rengeteg volt ebből az állatfajtából, ebből a hörcsökfajtából. Most, akik ezt a fajtát próbálják megvédeni, ők azok, akik gyerekkorukban még ezeket a hörcsögöket vadázták. Még egyszer elmondanám, hogy egy emlősről van szó, és kevesebb, mint egy emberi nemzedék alatt sikerült szinte teljesen kiirtanunk. Ezért kérem a kollégákat, hogy mindenképpen legyünk koherensek, figyeljünk oda, és kérjük a francia államtól, hogy nézze meg ismét a hatástanulmányokat, és ne hagyják, hogy a gazdák, a, a vezetők és a képviselők ne tudják megváltoztatni a dolgok folyását, hiszen itt igen komoly kérdésekről van szó. Köszönöm szépen, és Hát kérdezem meg, hogy a kollégák köréből kívánna valaki még hozzászólni? Nincsen. Akkor a jogi képviselője szó. Köszönöm, elnök asszony. Pár szóban a bizottság véleményét kiegészíteném. Ami az Európai Bírósághoz való fordulást illeti, az leginkább a hörcsögre vonatkozó panaszt illeti, egyrészt az urbanizációs, másrészt pedig a mezőgazdasági kérdéseket. De ami a 2010-ben hozott ítéletet illeti, tehát ami az élőhelyek fragmentációját illeti, az ezzel kapcsolatos kérdés az teljesen nyitott, és ezért kérjük mi ma a parlamenti képviselőktől, hogy segítsenek nekünk, hogy, mint már Beli asszony is mondta, Változtassunk a tendencián, fordítsuk meg a tendenciát. És még egyszer elmondom, a tanulmányok még nem véglegesek, ami az állatfajokat illeti, itt egyelőre csak vizsgálatok vannak, tehát még végleges döntést nem született, ezt szeretném most pontosítani. Onorevole Bosszináró. Rendben, köszönöm. Bosszináró kollégája szó. Csak annyit uh, szeretnék uh, egy igen érzékeny kérdése kapcsolatban. Tényleg azt gondolom, hogy a petíciót nyitva kellene hagyni, amíg megkapjuk a bizottság részéről és a francia kormány részéről a kiegészítő tájékoztatást. Ez a minimum, amit mi most megtehetünk. Én javaslom, hogy ezt tegyük. Credo che non ci siano pareri contrari. Azt gondolom, hogy ennek senki sem fog ellentmondani, tehát akkor a Ria kolléga kére, kérésével a többi kolléga is egyetért. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy ezt a témát nyitva hagyjuk. Köszönöm szépen a petíció benyújtójának és a bizottságnak is az együttműködést. És akkor ezzel a mai napi rendünket végigvettük legalábbis ami a napirend B részét illeti, és néhány pontot el kell, hogy napoljunk a 25-ös, 26-os, 27-es, 30-as, 36-os és 40-es pontokat például többek között, és a a 03 per 2006-os, a 2007-es és többi kérvény nem szintén elnapoljuk. A kérdés, hogy van-e további hozzászólás, amennyiben nincsen, akkor az